Good afternoon, colleagues. Uh, we, um... Kedves kollégák, a 24. ponthoz érkeztünk, a Cipruson eltűnt személyek. Nagy kihívás ez a téma a bizottság számára. Paul Henri, Henri. Elnézést. Kudel Pömir Kucsics asszony, a ciprusi képviselő asszony itt van velünk, Tesztorosz úr, egy görög ciprusi képviselő, és Bolobri Adri úr az ENSZ képviseltében fog előadni. Kedves kollégák, nyilván tudják, hogy a Cipruson eltűntek problématikája mindig is fontos volt a Libe számára. 2007-ben és 2008-ban egy állásfoglalást is fogadtunk el, és 2011-ben a parlament egy nyilatkozatot is támogatott. 2012-ben a LIBE delegáció tagjai az én elnöklésemmel Ciprusra látogatott, és nagyon érdekes eszmecserét folytatott ebben a témában azokkal a tagokkal, akik itt most jelen vannak. Elöldöm van Fernando López Aquila is. Nagyon fontosnak találta a Cipruson eltűntek kérdését. Nagyon reméljük, hogy a bizottság keretein belül tovább folytatjuk ezt a fontos munkát. Az ENSZ mandátuma alatti testületről van szó, amely az eltűntekkel kapcsolatos munkát végzi. Úgyhogy miután üdvözöltem a három meghívottunkat, szeretnék mindannyiuknak lehetőséget biztosítani, és talán aztán a bizottság számára, hogy tájékoztasson minket a jelenlegi helyzetről, és aztán örömmel adok lehetőséget a képviselők számára is, hogy kérdéseket tehessenek fel, vagy megjegyzéseket fűzenek a témához. Güldenflöver Plömer Kücsük asszonynal kezdenénk. Nem. Polani Árni úrral, aki a harmadik szakértőnk, és aki az első lesz most. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Nagyon köszönöm, hogy szólhatunk a LIBE szakbizottság előtt, mindig nagy megtiszteltetés és kötelességünk, hogy beszámoljunk arról, hogy hogyan is állunk a munkával. Az ilyen konfliktusos helyzetben eltűnt emberek, mint ma ö, Iránban és egy csomó helyen, ö, tapasztalataim szerint egy fegyveres konfliktus, konfliktus legtragikusabb következménye. Tényleg nagyon fontos kérdés ez, hogy ezzel foglalkozunk. 81-ben kezdődött ez Cipruson, amikor az ez égisze alatt indultak be a munkák. Háromoldalú bizottságot állítottak fel az ENSZ vezetésével, az ENSZ eh, közgyűlésének eh, határozata alapján. Először is meg kell állapítani, hogy mi történt az eltűntekkel, listát kellett összeállítani róluk, ez 14 évig tartott. Nyilván nem kellett egészen a mélyére ásni ennek az eljárásnak, tehát még nem kellett eljárást beindítani. A bizottság háromoldalú testületként állt fel, egy ciprusi, török, egy görög képviselővel, és az ENSZ képviselőjével az ENSZ főtitkár kinevezése alapján, hogy konszenzus legyen, és segítsenek a konszenzus elérésében, mert három szavazat kell a határozathoz, hogyha nincs politikai ö, megállapodás, úgy, akkor tárgyalásokra van szükség. Over the last 25 years, First... Az elmúlt 25 év alatt a prioritás az volt, hogy először is listát állítsunk össze az eltűntekről, ez 14 évig tartott, ez rengeteg idő. Horvátországban a kormány legalább 20 évig dolgozott ezen. Az el, először 20 ezer volt a megbecsült eltűntek szám, aztán a végén 6500 körül volt. 95-ben aztán mindkét vezető elfogadta a listát, és 2001-ben állapította meg az eltűntek számát. Nem sok eredményre jutottak a nyomozások, mert de végül is, hogyha valaki eltűnt 2013. július 23-án, ez végül is nem bizonyít semmit, csak akkor van bizonyíték, ha a holttestet megtalálják. További hat évet vett igénybe a tárgyalások lefolytatása a vezetők között, nem volt hivatalosulés, és 2004-ben végül is sikerült megállapodni arról, hogy hogyan tovább. Így aztán Sikerült válaszolni a ö, családok ö, kérésére, nevezetesen, hogy eltemessék halottjaikat, és ugye, szólhassák őket. 2006-ban indultak meg a műveletek az EU, az, e, igen, az EU finanszírozásával, Az Európai Bizottság és a Parlament finanszírozza mai napig is 80%-át ezen költségeknek, ezért rendkívül hálásak vagyunk. Mi a helyzet a modus operandival? Is, is um, simple. We have a... Nagyon egyszerű. A CNP uh, szemtanúk uh, immunitást élveznek. Ez nem úgy van, mint Koszovóban, meg Horvátországban, ahol ahol az ember elkezd ásni a bűncselekmény helyszínén, beindul az eljárás, és ez nem így van. Mi nem az igazságügyi rendszeren belül működünk, hanem azon kívül. We'll take up from there. Kücsük asszony, parancsoljon, folytassa kérem. Thank you, Mr. Arni. Uh, I would like to thank én is szeretnék köszönetet mondani a Libe szakbizottság tagjainak, illetve azért is, hogy lehetőséget kapunk beszélni önök előtt. Anni úr már elmondta, hogy a pozitív atmoszféra mindenre kihatással van, és a CMP munkájára is többek között. Zajló tárgyalások kontextusában azt gondolom, hogy nekünk is megvan az esélyünk, hogy pozitívabb eredményre jussunk és ezzel a folyamattal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen a projekt keretében állandó változásoknak van kitéve, illetve a szigeten érvényben lévő körülmények között is befolyásolják. Öt fázis szeretnék említeni. Az első a kezdeti a legfontosabb, ilyenkor zajlanak a vizsgálatok, mert hogyha nincsenek vizsgálatok, nincsenek információk, akkor gyakorlatilag a projekt, projekt, projektet sem lehet megkezdeni az exhumálások elkezdése nélkül. A második lépés már az exhumálás, a genetikai elemzés és a családok értesítése. Úgy dolgozunk, hogy kilenc csapatunk van, észak és déli részén is a Ciprusi szigetnek, és több száz akár 120 területen végzünk exhumálásokat. 44 régész is dolgozik itt a projekt keretében, és ezek a fiatalok igazából a görög és török ciprióták is végre megértik egymást. Az antropológiai elemzés a szigetnek egy pufferzónájában zajlik, és nagyon szerencsések vagyunk, mert a cipriótáknak nagyon jó emberi erőforrásaik vannak, tudományos szempontból, tehát a saját embereinkre tudunk támaszkodni, akik megértik, hogy a projektnek milyen egyes elemei és lépései vannak. A CMP a fenntartója egyébként, és a finanszírozója ennek a projektnek, és egy laboratóriumtól kapjuk a genetikai analízisre vonatkozóan a, az elemzéseket, egy, egy illetve két éves szerződéseket kötünk velük, és két genetikussal is dolgozunk a laboron belül. Nyilván nagyon érzelemdús elemeket is tartalmaz ez a projekt. Képzelj, képzelj csak el, hogy először találkoznak a szeretteikkel, nem élő ember formájában, hanem csontokat kapnak vissza három hónap a haláluk után, amit megérinthetnek, és elbúcsúzhatnak tőlük de a családok ezt várják tőlünk, erre szeret, ehhez szeretnének lehetőséget kapni, és várják tőlünk a segítséget. 53 exhumálás történt, de csak 32 esetben sikerült az azonosítás. Ahogyan elmondtam, a nyomozás, a vizsgálat a leges legfontosabb lépés. Meg kell találni ugye a a sírokat is, és a Cipriót, a cipriusi kollégámmal együtt az az álláspontunk, hogy minden információt meg kell osztanunk annak érdekében, hogy a pontossági arány, amivel dolgozunk, minél magasabb legyen. Ahogyan elmondtam, a szemtanúk mindenképpen védelemben részesülnek, kölcsönös is a bizalom, és az exhumálásokat hat hónapos programozással tudjuk betervezni. Igyekszünk nyilván ezt fenntartani, amennyiben igény van rá, egy kicsit ezen tudunk is módosítani, de ez a munkamódszerünk. Ahogyan a képek alapján látszik, nem tudom, hogy tudják -e ezt esetleg módosítani. Azt hiszem, hogy a kép magáért beszél, hogy mennyire bonyolult egy-egy ilyen exhumálás. Van, amikor mezőn dolgozunk, van, amikor kutakban dolgozunk, van, amikor 40, 50, akár 60 évig eltűntnek nyilvánították az embereket, mielőtt megtaláljuk őket. Vannak anatómiai sírkertek is, amelyekben dolgozunk. Úgyhogy itt ezen a képen például pont egy antropológiai laboratórium ról készült képet látnak, ahol eh, minél több csontot próbálnak visszaadni a családoknak a szakértők. Nagyon nehéz munka a genetikai elemzés, hiszen eh, ugyanabból a faluból származnak az eltűntek is, nagyon sokszor eh, hát szinte rokonoknak tekinthetők, és a maradványok visszaadása egy nagyon érzelemdús esemény. És a családok, akik várják a feltárást, azok, akik a leginkább támogatnak bennünket a projekt minden szakaszában. És aztán itt láthatók a temetések és a megfelelő szokásoknak megfelelően. Nyilván ennek a projektnek van kihatása is. Úgyhogy Ciprus fekete történelmi fejezetét próbáljuk feltárni, és hogyha ezzel tudunk hozzájárulni a békéhez, akkor mindenképpen ezen az úton kell tovább mennünk előre, és pszichológiai támogatásban is részesítjük a családokat. Uh, I want to thank uh, Libe for, for the Szeretnék én is köszönetet mondani. Én a Libe bizottságnak a meghívását, én a görög cipriota képviselő vagyok, és így is lettem bemutatva. Frissítést adnék az utóbbi tíz évre vonatkozóan, amióta működésbe lépett ez a Ciprus 2001 hiányzó, vagy eltűnt szeméről beszélünk, 1500 ebből görög ciprióta, 493 török ciprióta. Jelenleg 1064 szemét exhumáltunk, és ez az archeológiai régészeti megállapításokból levont szám. 629 szemét sikerült azonosítani, és ahogyan már elhangzott, néhány esetben nehéz az exhumálás, mert ugye a, a geológiai körülmények nem olyanok, és egyáltalán a hozzáférés ezekhez a sírokhoz sem olyan egyszerű. Nézzük akkor az azonosítást. 2013 és 14 nagyon fontos évnek mondható, és itt több mint 100 azonosításra került sor. 2012-ben új eljárás indult el a CMP keretében. Nemzetközi azonosító koordinátort állítottunk be, és további tudósokat is toboroztunk. 2015-ben, ahogyan itt látják, az azonosítás száma meg is ugrott eléggé komplikált eseteket sikerült feltárni. Nyilván ez egy eléggé időigényes feladatnak bizonyult. 2011 és 2014 között nem volt elegendő információnk a munkánkhoz. 2015-ben, hál' Istennek ez a helyzet egy kicsit megoldódott, új területeken is végezthettünk exhumálásokat és közös vizsgálatokat, nyomozásokat lehetett végezni. Igyekszünk a szexumálások számát növelni, főleg tekintettel a megoldatlan esetekre. Ami a költségvetésünket illeti, bizonyára tudják, hogy az EU a legnagyobb adományozó, rendszeresen juttat pénzt a projekt számára, de Svájc, az USA, Németország is juttat nekünk pénzeszközöket, és szeretnék is köszönetet mondani az adományozó országoknak, illetve az EU-nak, és bízom abban, hogy fent tudják tartani, sőt, akár a következő évekre növelni is tudják ezt a finanszírozást. Hiszen egy tényleg pénz és időigényes munkáról van szó, ami azonban mindenképpen nagyon fontos a ciprusi sziget jövője szempontjából és a megbékélés szempontjából. Mik a kihívások? Hát nagyon komplex politikai helyzetben kell dolgoznunk, hiszen nincsen megállapodás. Ez azt jelenti, hogy a környezet, amiben dolgozunk, politikai szempontból tényleg nagyon kényes. Nagyon sok a szereplő, és tulajdonképpen az együttműködésnek a módszerét is nekünk kell lefektetnünk. Az idő pedig ellenünk és a családok ellen játszik, hiszen senki sem él örökké, meghalnak a családtagok, és hát fel kell gyorsítani pontosan elfogva a munkánkat. Nagyon sok esetben, ahogyan ugye elhangzott, csak csontokat tudunk prezentálni, de nagyon fontos lenne a többi maradványnak a megtalálása is. Mindenképpen szeretném megemlíteni azt az áttörést, hogy most már a katonai területekhez is hozzáférünk. A következő három évben 30 ilyen katonai területhez kapunk hozzáférést. Mik a sikerünknek a mozgatói, hát erről szólnék még. Helyben tartjuk kézben ezt a projektet, a mandátumunk limitált, tehát a CMP humanitárius aspektusra koncentrál kizárólag. A tanúk mindenképpen védelmet élveznek, és szeretném a szakbizottságnak is, és a mi bizottságunknak is a munkáját dicsérni. Volt egy bilaterális találkozó tavaly májusban, amikor tapasztalatot cseréltek. Aztán egyre nagyobb az érdeklődés a CMP munkája iránt a közel-keletről, illetve a környező országokból, tehát például Irakból és Libanonból is érkeztek olyan tudósok, akik a CMP laboratóriumában kaptak képzést, és végezetül szeretnék még szólni arról, hogy az Európai Unió pénzügyi támogatása is létfontosságú számunkra. Ugyanúgy nagyon lényeges az Európai Uniós tagállamoknak a politikai támogatása. Ennyit szerettem volna, köszönöm. And thank you very much. Thank you to all three of you. Um... Nagyon köszönöm mindhármoknak. Meg kell mondanom, hogy nagyon sok kollega érkezik majd, ha önök elmentek, mert nagyon sok más területen is dolgoznak. Láttunk antropológiai intézetekben végzett munkát. Rendkívül szimbolikus, de ugyanakkor gyakorlatilag tevékenységről van szó, és lesz néhány percünk arra majd, hogy a képviselők is hozzászólhassanak, de minden esetre nagyon köszönöm, hogy velem is és az elődőmmel is tartották a kapcsolatot. A Libén belül nagyon sokat foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Kedves kollégák, most üdvözöl minden kérdésüket, megjegyzésüket. Krisztoforov úrral kezdjük. Elnézést kérek, délután van már és nehéz kiejteni a nevemet. Nem, nem nehéz, csak. Köszönöm, tisztelt elnök úr, a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani önnek, hogy beszámolt a bizottság munkájáról. Először is el szeretném mondani, hogy mennyire hálásak vagyunk Cipruson az Uniónak és a parlamentnek a segítségükért, hogy megerősítették a költségvetést, és lehetővé tették, hogy a bizottság munkáját elvégezze, mert nyilvánvalóan humanitárius tevékenységről van szó. Nincs semmiféle politikai rejtett elképzelése mögött. Az eltűnt személyek kérdésének persze igen érzékeny területe is vannak, úgyhogy Ezért van az, hogy már 42 éve próbáljuk kideríteni, hogy mi történt ezekkel az emberekkel, elsősorban a családjuk miatt, akik már évtizedek óta várnak arra, hogy megtudják, hogy szeretteik, akik eltűntek, hova kerültek. Nagyon fontos tehát a munkája ennek a bizottságnak, nagy csodálat adozom nekünk. Ami viszont az eltűnteket illeti. Nagyon fontos kideríteni, hogy tulajdonképpen mi is történt ezekkel az emberekkel. Másodszorban nyomást gyakoroltak ránk, és 42 év után a török hadsereg végre lehetővé teszi, hogy bizonyos területeken a kutatásokat végezzük, úgyhogy végre kiderül majd, hogy mi történt ezekkel az emberekkel. Harmadsorban elképzelhető, hogy javul a helyzet, de a török hadseregnek nyilván ebben a témában együtt kell velünk működnie. Azért vannak még olyan kérdések, amelyeket meg kell vizsgálnunk, de hogyan teheti meg azt egy olyan ország, amely jelölt státuszban van, hogy ne legyen hajlandó humanitárius kérdésekkel foglalkozni? Vagy Ankarára kell nyomást gyakorolni, hogy nyissák meg ezeket a területeket a vizsgálódók előtt, hogy meg lehessen találni az eltünteket. Törökország elég provokatív levelet küldött, mondván, hogy ők is hozzá szeretnének félni a török területekhez, és hogy ők voltak az első megszállók, és mégsem engedi Törökország, hogy ezeket a területeket megvizsgáljuk. Elnök, kedves kollégák, kérem két percben szóljanak hozzá, hogyha egy mód van le, parancsoljanak ki a Köszönöm szépen, görögül fogok beszélni. Nagyon örülök, hogy itt vannak vendégeink ma délután, mert nagyon fontos munkát végeznek. És meg vagyok győződve arról, hogy idővel csak megerősíteni tudjuk majd a munkájukat. Ahogy Krisztofor úr is említette, fontos, hogy a török hatóságok, hiszen itt van az információforrása, együttműködjenek katonai területekről beszélünk továbbra is, a megszállott területekről a szigeten. Ahogy hallottuk, rendkívül fontos, hogy tisztálásunk, hogy mi történt ezeken a területeken. Egyébként meg csak gratulálni tudok a munkájukhoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Halahau úr következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a bevezetőt. Az áldozatokról tudnának valamit mondani, hogy kik voltak ők, hogyan kapcsolódnak az eseményekhez? Gondolom van valami oka annak, hogy miért is lett ez a sorsuk. Köszönöm. Hogy miért kapnak mentességet? This is Miss Theo Harris, please. Ευχαριστώ, Πρώτα θέλω να σας πω, να εκφράσω την... Köszönöm. Először is hadd mondjam el, hogy mennyire szomorú vagyok, hogy ilyen bűncselekményeket követtek el civilek ellen. Το nem borona μπορώ És nem tudom leplezni a szomorúságomat. Jó lenne, hogyha büntetőeljárások is indulnának ezen bűncselekmények miatt. Vannak olyan információk is, hogy az eltűntek, illetve a meggyilkoltak egy része a török hadsereg hadifogja volt, akiket hidegvérrel gyilkoltak meg, Mindezt olyan forrásokból hallottam, amelyek megbízhatónak tűnnek, ők legalábbis azt állítják, hogy erről konkrét tudomásuk van. Tehát eljárásokat azok ellen, akik ezt elkövették. Emellett mindent megteszünk annak érdekében, hogy legyen ennek a bizottságnak elég pénze, hogy elvégezze a munkáját. Én azt gondolom, hogy minden bűncselekményt meg kell büntetni, különben nem tudják lezárni az emberek ezeket a, ezeket a tragédiákat magukban. Amennyiben ez megtörtént volna, lehet, hogy már sikerült volna lezárni az ügyet. Emellett azért is szomorú vagyok, mert a ciprusi laboratórium, amely nagyon jó munkát végzett, a ciprusi labortól átkerültek a feladatok más laborhoz. Megvizsgálták-e a pénzügyi kereteket, illetve a pénzügyi problémákat. Miss Albiol Guzman. Albiol Guzman következik. Gracias. Bueno, en primer lugar quería felicitarles por el gran trabajo. Köszönöm. Először is szeretnék gratulálni a bizottság nagyszerű munkájához. Az Európai Baloldali frakciótól, frakció nevében azt mondom, hogy tudatában vagyunk a fontosságának, a munkafontosságának, amit elvégeznek. Ez fontos a görög cipriótáknak, és fontos a közösség, a két közösség kibékítése szempontjából is, és fontos abból, hogy megalapozzunk a szigeten a két közösség között egy közös jövőt. Kétszer látogattuk meg ezt a területet, egyrészt az antropológiai laboratóriumot, amely az eltűntek után kutat, E, és mindig, amikor beszélünk ezekről az ügyekről, akkor ezt követően benyújtunk egy módosítót, amelyben azt kérjük, hogy növeljék a költségvetését ennek a, a e, munkának, e, mert szerintünk fontos. Van kérdésem az ügyel kapcsolatban. Hogyan tudunk mi támogatni? Tudjuk önöket támogatni, parlamenti bizottságok beszéltek arról, hogy nem férnek hozzá katonai zónákhoz. Vannak olyan zónák, amelyeket a mai napig nem tudnak megközelíteni, és mely területekhez nem férnek hozzá. van-e javaslatuk arra vonatkozóan, hogy hol kell keresni az eltűnt személyeket? Van egy cselekvési terv vagy stratégia? Én Spanyolországból jöttem, Eh, és Spanyolországban is 40 eh, ezer ember van eltemetve tömegsírokban. A spanyol hatóságok, az európai hatóságok eddig nem csináltak semmilyen tervet annak érdekében, hogy a családok eltemethessék ezeket a halottakat. El szeretnénk ismerni az Európai Unió munkáját, és gratulálunk az erőfeszítéshez, amit eh, Cipruson kifejtenek. Reméljük, hogy egy hasonló eseményt, programot be lehet indítani Spanyolországban is. Köszönöm kollégák, hárman vannak még, akik hozzá szeretnének szólni a témához. Leszá, lezárom a témát Keller, Wikström és Siritinos kollégák, és itt akkor lezárom. Mav, Mavreditis úr még felkerül a listára, ezzel lezártam So next is, uh, Ms. Hát Keller asszony következik. Köszönöm. Szeretném megköszönni a bizottság képviselőinek, hogy eljöttek, és uh, uh, rendelkezésre állnak. Én is uh, képviselőként meg tudtam látogatni többször is az önök területét, munkaterületét, irodáit. Mindig jó benyomást tett tettek rám, tett rám az elvégzett munka. Annak is örülök, hogy nagyobb területhez félnek hozzá, és eh, ez a kutatómunkát eh, elősegíti, vissza tudják szolgáltatni, több, több halottat vissza tudnak szolgáltatni a eh, rokoroknak, ami egy nagyon jó dolog amellett, hogy egy elképesztően szomorú dolog is. Ez a közös béke megtalálásának, a kibékülésnek, a jövőre való felkészülésnek egy fontos előfeltétele, egy közös erőfeszítésre van szükség. Ez egy, ez egy közösségi együttműködés, működés, aminek önök példaképei, és amit másoknak is követniük eh, kellene. Ehhez gratulálok, és minden jót kívánok önöknek. Mindent el kell tennünk, meg kell, el kell követnünk annak érdekében, hogy eh, a bizottság a és az Európai Unió ezeket a pénzeket rendelkezésre bocsátja, eh, csak úgy, mint a politikai támogatást, amire szintén szükségük van, tehát támogatjuk továbbra is az önök munkáját. Köszönöm, mondja az elnök Wikström asszony. Következik. Köszönöm. Én eh, azok közé tartozom, akik eh, néhány évvel ezelőtt ennek a bizottságnak a delegációja tagjaként jártunk Ciprusba, Cipruson, én örültem annak a látogatásnak, és köszönöm az akkori vendégszeretetüket, illetve azt a munkát, amit azóta is végeznek. Amire továbbra is emlékszem, az valami olyasmi, amit soha nem fogok elfelejteni. Két fiatal nő, egy ciprusi görög és egy ciprusi török eh, hölgy, fiatal tudósok eh, dolgoztak a laborban. Mind a kettő terhes volt. They, they the and they were... És megmutatták nekünk a labort, és megmutatták nekünk azt, hogy a munkájuk hogyan fog hozzájárulni a megbékéléshez. In human terms, the tragedies of the people that went missing mert mindannyian tudjuk, hogy mekkora tragédia volt 1974-ben ez a ciprusi katonai fellépés, és ez egy nyílt sebb marad addig, amíg a családok el nem tudják temetni a szeretteiket. Én és igazándiból tovább mennék, mert ez nem csak a családok számára egy nyílt sebez, hanem eh, minden európai eh, érzi ezt mindannyiunkat érint. These families and these missing persons are also our, a part of our... Mindannyian, mindannyian, mindannyiunknak a történelmének egy része. Ez, ez a probléma. Of course, in our interest, but also... Tehát a megbékélés mindannyiunknak az érdeke, és osztoznunk kell a fájdalmunkban is, fájdalmukban is. A CMP jövője fontos. Mi ebben a házban számítunk önökre arra, hogy eh, tájékoztatnak bennünket folyamatosan, és eh, hogy ennek kapcsán figyelemmel tudjuk kísérni az önök által elvégzett munkát. És hadd mondjam el még egyszer, hogy eh, mennyire mély benyomást tesz rám ez a munka, amit végeznek, és mennyire fontosnak tartom. Most lehetőségünk van, a béke folyamat miatt, ugye mert tartanak tárgyalások a két közösség között, és a kérdésem lehet, hogy egy kicsit messzire vezet, de ennek ellenére felteszem, milyen módon érinti önöket ez a, ez a béke folyamat, hogyan, mit, hogyan értékelik ezt a jelenlegi helyzetet, és mire számítanak az elkövetkezendő időszakban? Tehát önök szerint is van-e ez a lehetőség mindannyiunk előtt? A szenvedés, abban osztozunk, és minden érintett családdal együtt érzünk, és hiszünk abban, hogy egy európai szolidaritáson alapuló megoldásra van szükség. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és tartsuk nyitva a párbeszéd csatornáit. Sziladinosz úr következik. Köszönöm, elnök úr. Én nem annyira kérdést szeretnék feltenni, hanem inkább egy megjegyzést tennék több mint 40 év múlt el, telt el az invázió, a megszállás óta, amikor is megszállták a törökök a sziget harmadát. Ne felejtsük el, hogy ez egy invázió és egy megszállás. Én 74-ben szemtanúja voltam ennek, és Teorádosz asszonyjal egyetértek, a török megszállás, a török megszálló erők gyilkoltak. És még mindig kerülnek elő koponyák, amelyek eh, golyóütötte sérüléseket mutatnak. Ne felejtsük el, hogy az ENSZ és az Európai Unió többször felszólaltak az eltűntek emberi jogai mellett, de hát 44 év eltelt, a törökök a bizonyítékok nagy részét már eltüntették. Leginkább azért, mert az Európai Unió vonakodott és késlekedett. az ENSZ-nek és az EU-nak lett volna kötelessége valamit tenni, és mégsem tettek semmit. Malfridis úr következik. Én is az anyanyelvemmel fogok beszélni. Először is szeretném személyes véleményemet elmondani arról, ami történik én eh, egy eh, a megszállástól sújtott eh, faluból származom, és a faluból is voltak eltűntek. Európai képviselőként elismerem azt, hogy itt egy humanitárius jellegű kérdésről van szó. És mindent megteszek annak érdekében, hogy elkülönítsem ezt a humanitárius ügyet politikai problémáktól. mert a családok csak akkor fogják tudni lezárni magukban ezt a tragédiát, ha visszakapják a maradványokat, és eltemethetik azokat. Én azt kérdezném tehát a bizottság elnökétől, az eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság elnökétől, hogy hogyan tehető az önök munkája hatékonyabbá. És igazándiból meg is lepném önöket néhány gondolattal javaslattal. Egy állandó raportőr, Moraes, úr, Moraes úrhoz intézem igazándiból a szavaimat, tehát a Libe bizottság elnökéhez, egy állandó raportőrt kellene kinevezni, illetve a költségvetési sorokat átrendezni, megnövelni. Emlékezzünk arra, hogy ezek olyan ügyek, amelyeknél az idő fontos, és Törökország együttműködése is fontos, azt is valahogy meg kell szerezni. És hát talán mindenki érti, hogy mire gondolok. Én magam is szemtanúja voltam e, ez eseményeknek, és tudom, hogy Törökország részvétele fontos. E, és most nem politizálok, hanem e, ebben az épületben, csak említem, hogy ebben az épületben egy másik teremben Törökország csatlakozásáról van szó. Az Európai Emberi Jogi Bíróság, e, és ezt önök jobban tudják, mint én, már kimondta, hogy Törökországnak kötelessége az, hogy e, segítsen feloldani az eltűnt személyek e, problémáját. Ez egy bírósági ítélet tehát, és remélem, hogy erre hivatkozva is sikerül majd ezt az ügyet előre Köszönöm. I didn't restrict your time because I know you have had these. Tudom, hogy szerette volna ezeket a gondolatokat megosztani velünk, úgyhogy örülök, hogy most alkalma is nyílt arra, hogy ezeket megossza velünk, és elmondja. Nem tudom, hogy egy valakit esetleg kijelölnek, hogy válaszoljon, mert kevés már az időnk, de hát azt önök is látják, hogy igen nagy az érdeklődés a téma iránt vagy hogyha röviden válaszolnak, akkor bárki szót kaphat. Hát kötelességemnek érzem, hogy a nehéz kérdésekre válaszoljak, de a hát Törökországgal való együttműködésünk égisze alatt teszem ezt. Hat vagy hét kérdést kaptunk. Civil témák. Van-e együttműködés a döntést követően miután 30 katonai zónába kaptunk hozzáférést, lesz -e több a 30-on felül? Van-e még mindig megközelíthetetlen területek, zónák? Van-e akcióterv? És a lehetőségek keretén belül a ciprusi atmoszféra gyakorlatilag megkönnyíti el most a munkánkat. Hát azt tudom mondani, hogy a legnagyobb áttörés november 15-én került bejelentésre. Az tényleg egy nagy, nagy áttörés, mármint, hogy hozzáférést kapunk a katonai zónákhoz, a török területen, mert két-három területhez, zónához fértünk hozzá évente, most viszont ennek száma megnőtt tízre. Az, hogy az összes zónához hozzáférünk-e, igen, az a válaszom. Tudomásunk szerint 30 szerepelt a listánkon, 30-at kértünk hozzáférést, illetően is meg is kaptuk ezeket. Tehát évente 10 zónához kaptunk hozzáférést. Később azonban a katonai hatósággal tárgyaltunk, és jeleztük feléjük, hogy további zónákhoz is hozzáférést fogunk kérni, amennyiben kiderül, hogy ott is lehetnek áldozatok. Úgyhogy most van még négy olyan zóna, amire nézvést engedélyt kértünk, és úgy tűnik, hogy ezt a CMP ezt az engedélyt meg is fogja kapni. Tehát van együttműködés. Legmagasabb szinten, külügyminiszteri, honvédelmi miniszteri szinten sikerült a megállapodást tető alá hozni, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen pozitív fejlemény. És tudomásunk szerint nincs most olyan hozzáférhetetlen katonai zóna, tudomásunk szerint, amihez nincs hozzáférésünk. A politikai klíma, hát nyilván nem véletlen, hogy most született meg ez a megállapodás, az ENSZ asztalára is került ez a téma, Kölcsök úr is, asszony is beszélt erről, de 2015-ben már bejelentésre került, amikor is ugye a politikai megállapodásról folytatott tárgyalások egy éve zajlottak. Ha rossz hírekről is van szó, ha akadályokról is van szó, érdemes ezeket az információkat a CMP-hez eljutatni, mert ott tudjuk őket kezelni mindent feljegyzünk, akár jó, akár rossz hívről van szó, de azt gondolom, hogy mi a mostani ciprusi pozitív klíma látán pozitívan tudjuk befolyásolni az eseményeket. A genetikusoknak a munkája és egyéb kérdéseket illetően inkább átadnám a szót a válaszra. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a CMP, az eltűnt személyek bizottsága mindkét szigetfélnek a hatóságaitól kapta a mandátumát. És a célkitűzésünk az volt, hogy az eltűnt személyeket fogjuk vizsgálni, de 63 és 74-től kezdődően és 63-ban már eltűntek görög ciprióták, tehát nagyon régóta foglalkozik a sziget ennek a kérdésnek a megoldásával. És nagyon elszomorít, hogyha a görög ciprióták hatóságaitól azt hallom, hogy csak 74-től kell vizsgálódni, ez tényleg nagy szívfájdalmat okoz. Itt nem versenyről van szó, nem hiszem, hogy a törökök többet szenvedtek volna, mint a görög ciprióták, akármelyik fél eltűnt szeméről beszélünk, a családok számára veszteségről van szó. És mindegyikkel foglalkozni kell, mindenkinek eh, joga van ahhoz, hogy megtudja az igazságot. Tehát az eltűnt személyek kérdése mindenki számára fontos, és én igyekszem az a bizottságon belül mindent megtenni azért, hogy eh, ezt megtegyem nyilván az érvényben lévő korlátozások keretén belül. Nem könnyű ez a feladat hiszen politikai kontextusban dolgozunk, és, és nincs is megállapodás még a szigetre nézvést. Ha megnézik a többi országnak a történetét, általában a megállapodások, a megegyezések, a békekötések után lehet foglalkozni ennek a, ezzel a kérdéssel. De miután itt ebben az esetben erről nincs szó, ez még tovább komplikálja a kérdést. Ennyit mondanék most ebben a pillanatban, és Neszrosz úr is bizonyára hozzáfűz még valamit. Igen, az archívumokkal kapcsolatban dolgozunk ezeken, és nagyon fontos a mandátumunkat illetően ez, mert különböző forrásokból származó archívumokkal dolgozunk. Törökország is tud támogatást adni, de az ENSZ is, és hát más forrásokra is támaszkodunk. Krisztoforú úr kérdezte, hogy vajon hány évre van szükségünk annak érdekében, hogy ezt a fejezetet lezárhassuk. Hát, hogyha olyan eredményeket tudjuk folytatni, akkor további tíz évre lesz szükségünk, mert az eltűnteknek a felét, illetően nem lesznek új információk, tehát szükség van még egy évtizedre, mire van szükség ahhoz, hogy rövidítsük ezt az időt, hát politikai döntésre lenne szükség, az EU politikai támogatására, mindennapos szinten, hiszen itt egy humanitárius projektről van szó, de hát állandó politikai tárgyalások közepette kell dolgozunk. Tenderkírás volt egyébként a genetikai labor munkájához. Két évre kötöttünk szerződést, ahogyan mondtam. 2014-ben eh, nemzetközi tendet is kiírtak, tehát volt ajánlat, eh, felhívás, mert egyszerűen ez volt a legolcsóbb eh, módja a munkának. Egyébként egy amerikai labor kapcsolódott be igyekszünk több forrásból új információhoz jutni, és hát nyilván nagyon alapvető, hogy a résztvevők jól tudjanak egymással együttműködni. Nagyon lényeges az is, nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a spanyol kollégák is elmondták, hogy ennek a projektnek mekkora a jelentősége, és hogy tényleg aktívnak kell lenni. És ugye fellépünk, és mindjárt befejezem, nem csak a ciprióták, hanem Európa érdekében is fellépünk, hiszen több millió eltűnt személy van körülöttünk, egy egész lista, egy mitólista van ezekre a személyekre vonatkozóan vezetve. Nagyon sok embernek okozott ez szenvedést, és hát szükség van arra, hogy az EU is támogassa továbbiakban is a eltűnt személyek bizottságát, a CMP-t. És nyilván, hogyha le tudjuk zárni a projektet és a munkát, akkor újra be fogunk számolni az eredményekről. Elnök, köszönöm. 10 másodpercben. Október 11-én a LIBE szakbizottság tagjai meghívást kapnak a parlamenten belüli meghívó, meghívás, kiállításra Schulz úr fogja ezt megnyitni, ami éppen ezeknek a fiatal tudósoknak a munkáját mutatja be. Van egy európai író, illetve fényképész, aki felkérést kapott, Van kimó New Yorkban, Schulz úr és Juncker úr pedig Brüsszelben fogják megnyitni és Genfben pedig a Nemzetközi Vörös Kereszt égisze alatt kerül bemutatásra ez a kiállítás, mielőtt még visszatér majd. Úgyhogy mindenkit szeretettel meghívok, hogy október 11-én jöjjön el erre a kiállításra. Elnök, köszönöm szépen ennek a három személynek, hogy itt volt, és hogy a LIBE szakbizottsággal való kapcsolatát ennyire ápolják és hogy az elszámolási kötelezettségüknek is el, eleget tesznek. Ami az ajánlásokat illeti, hogyha írásba foglalják ezeket, akkor ezt a koordinátok elé tudom tárni, akár a, az elszámoltathatósággal szemben, de azt gondolom, hogy mindenkit megnyugtathatunk, a költségvetésük auditálva van, és a delegációit egyébként is a parlament mindig szigorúan ellenőrzi. Úgyhogy köszönöm szépen, kedves kollégák, és köszönöm a kiváló vitát is. Megyünk is tovább a napi rendünkkel. Köszönöm, hogy itt voltak. Point 25 a little bit late, and uh, my apologies to colleagues been uh, waiting for that. Kicsit késve folytatjuk a következő ponttal, de remélem megbocsántanak a kollégák. Okay, colleagues, an establishment of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights. Kedves kollégák, a demokráciával, a jogállammal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozása. Elnézést kérek, hogy késéssel kezdjük ennek a témának a megtárgyalását. Nagyon röviden vezetném be ezt a témát a múlt júniusi mandátumnak megfelelően szakbizottságunk megfelelő lépéseket tett, hogy megfelelően foglalkozon ezzel a témával. Most nyolc munkadokumentumról fogunk eszmecserét folytatni, ami a jelentésben található. Ha nem jókat mondok, akkor kélem, javítsanak ki. Azt hiszem, hogy rendkívül összetett témáról van szó. Klasszika Benova asszony kezd, ide a terv a következő az jelentéskészítő, az árnyék jelentéskészítők, tehát Intvelt asszony az első, és aztán elnézést, hogyha ha nem jókat mondok, akkor ne figyeljenek oda. Mindenki 5 percet kap az árnyék jelentéskészítők közül, és aztán jön az eszmecsere. Először tehát Intvelt asszonyi a szó, az előadói hiszen ő foglalkozott a demokráciával, jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásának témájával. Aztán Engel úr helyett Vasikova Benova asszonyé lesz. A szó elnézést, Engel úr. Majd hogyha mindenki abbajta a beszélgetést, megadom a szót Engel úrnak, aki az európai uh, governance-ről fog beszámolni. Elnézést, kedves kollégák, azért szeretném elmondani, hogy miről is van szó itt, úgyhogy ez nagyon fontos dokumentum. Kérem, szakítsanak félbe, hogyha ez nem egyértelmű. Aztán Kirkhope úr következik, aki a demokrácia, a jogállamiság és az alapjogokkal kapcsolatos hatástanulmány és screening témában fog hozzánk szólni, aztán Spinelli asszony, a kettes cikk és a karta felhasználásával a jogsértési eljárás vonatkozásában. Aztán Luna csak asszony jönne, ha itt lenne, de nincs itt, aki a már létező mechanizmusokról módszerekről fog beszámolni. De aztán Laura Ferrara is következik, aki a munkadokumentumáról fog beszámolni, az egyes jogi, jogi kérdésekről, majd Söflin úr következik az éves pán-európai parlamenteri vitáról. Aztán jöhet a vita minden képviselő számára, de félretéve viccet, ezt meg akartam ö, említeni, mert ö, nagyon sok dokumentumról, fontos dokumentumról van szó. Szeretném, hogyha sikerülne ö, megtárgyalni őket, ö, ö, és nagyon remélem, hogy sikerül ilyen módon eljárnunk. Úgyhogy akkor Intvelt asszonyi a szó először, hogy átfogó dokumentumáról számoljon be, a jogállamiságról, alapvető jogokról. Szofi. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Megpróbálok még rövidebb lenni, mint 5 percben ö, hozzászólni, ahogy ezt lehetővé tette számomra. Először is ezt szeretném magyarázni azt, hogy miért van ennyi munkadokumentum. Nem csak azért, mert nagyon széles körű ez a téma, hanem azért is, mert kényes kérdés, néha ellentmondásos, és úgy éreztem, hogy ahelyett, hogy én magam számoljak be egyetlen dokumentumról, és mások próbálkoznának módosítani rajta, jobb lenne, ha mobilizálnánk azokat a potenciális lehetőségeket, amelyek rendelkezésre állnak itt a szakbizottságon belül, és meg kell mondanom, hogy nagyon kellemesen csalódtam a munkaláttán, amit tapasztaltam. Úgy gondolom, elég egy gyümölcsöző volt ez az együttműködés, és tulajdonképpen azért foglalkozunk ezzel a mechanizmussal, mert hogyha megvizsgáljuk az alapszerződéseket, akkor azt látjuk, hogy a kettes cikk a közös értékeinkről egyértelműen jelzi, hogy az Európai Unió értékek unióra. Itt nem csak vámunióról van szó, vagy szabadkereskedelmi térségről, hanem értékek közösségéről. Nagyon jó dolog, hogy az Európai Uniónak nagyon sok erőteljes eszköze van, amiket felhasznál más szakpolitikai területeken, azonban ami az értékeket illeti, az alapjogokat, a jogállamiságot, a demokratikus vezetést illeti, itt nincs ennyi eszköz, vagy csak nagyon gyengék, amelyek bizonyos jogsértési eljárásra tesznek lehetőséget a bizottság számából, aztán ott van a hetedik cikk, a jogállamosági mechanizmus, a bizottság vonatkozásában az a benyomásunk ezek alapján, hogy az rendkívül politikai jellegű egyes országokat céloz meg, vagy pártokat. Tehát egyértelmű, hogy szükség van egy olyan mechanizmusra, amely semleges, pártatlan, és ugyanakkor széles körű támogatottságot is élvez. Ezért gondolom azt, hogy fontos, hogy szinte a legtöbb frakció támogassa. És ezért is van az, hogy mostantól kezdve inkább paktumnak nevezném, mint mechanizmusnak, mert a mechanizmus olyas valami, amit fentről lefele kényszerítenek valakire, a paktum viszont végül is fordított folyamat. Nyilván nem lesz könnyű mindenben konszenzussal állni, de nagyon remélem, hogy sikerül aztán valami olyasmit kitalálnunk, aminek széleskörű támogatottsága lesz minden tagállamot egyformán kell kezelni, nem politikai jelleget kölcsönöz mindennek. És van még egy másik kritérium is, alapvetően a létező eszközöket szeretnénk felhasználni, nem akarjuk újra feltárni a spanyol viaszt, mert már annyi eszköz van, ami részben monitoroz, részben végrehajt, a jogállamiság a vezetés terén, Szeretnénk tehát felhasználni mindazt, ami már rendelkezésre áll. Végül pedig az alapjogi ügynökséget arra kértük, hogy dolgozzon ki egyfajta modellt, amely magába foglalja a már létező eszközöket, és a LIBE tanulmányokat is készítetett, kettőt pontosabban, most véglegesítik ezeket ugyanebben a témában. A másik megjegyzésünk, nem olyan mechanizmust akarunk, amit majd az Európai Parlament alkalmaz csak, hanem egy olyan paktumot, amely az egész EU-ra igaz. Ez nem azt jelenti, hogy a tagállamokat fogjuk csak monitorozni, hanem az EU intézményeket is, és saját magunkat is. Tehát nagy öröm számomra, hogy a tanácsa szoros együttműködésben fogunk tevékenykedni, és az elnökséggel. Egy szemináron is részt veszünk, amelyet az elnökség a hét végén szervez, de a kozákon is az év későbbi időszakában. Végül pedig, mert még a javaslatokra nem térnék rá, a konkrét ajánlásokat a nyolc dokumentum segítségével egy dokumentummal fogjuk kovácsolni, majd márciusra, és akkor beindul a parlamenti eljárás. Végül pedig tájékoztatásképpen el szeretném mondani, hogy a jövő héten 22-én közös meghallgatás lesz a LIBE és az AFKO részvételével. Az igazságszolgáltatás, az Európai Bíróság, a Strasburgi Bíróság, alkotmánybíróságok képviselőit hívtuk meg, illetve lesznek majd nem hivatalos ö, eszmecserék is a civil szervezetekkel, úgyhogy ők is elmondhatják, a, amit gondolnak. Végül pedig nem arról van itt szó, hogy jelentést fogunk elfogadni, létrehozunk egy eszközt, egy paktumot, és ennyi, pont, itt arról van szó, hogy definiáljuk, alakítjuk az értékeinket, mégpedig állandóan mozgó folyamat során be akarjuk a nemzeti parlamenteket is vonni ebbe, évenként vitát szervezni, ahol minden meghívott elmondhatja véleményét. Folyamatosan alakíthassuk, definiálhassuk értékeinket, és létrehozhassuk ezt a közös kultúrát, amely az európai értékekből áll. Nagyon remélem, hogy a paktumot nem csak ez a tisztelt ház, hanem a társadalom is széles körülön támogatni fogja. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, tehát ennyit a szándékról. Köszönöm szépen. Akkor most Monika következik. Tak chcela poďakovať kolegovi Engelovi za možnosť, že môžem vystúpiť a chcem sa ospravedlniť. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy elsőként kapok szót. Pani Invelt, pretože na základe doterajšieho vývoja, akým prístup... És Infeld asszonynak is szeretnék köszönetet mondani előadóként. Azt hiszem, hogy az ő megközelítése, a saját kezdeményező, saját kezdeményezésű jelentés előkészítése, és azt mutatja, hogy megszülethet egy jelentés arról, hogy hogyan is. Základných práv v členských štátoch. Ami az alapjogok vonatkozásában kiemelten fontos tekintettel a demokráciára, a jogállamiságra. Több ízben voltam ezeknek a témáknak a felelőse jelentéstevőként, vagy jelentéstevőként az alapjogok kontextusában, és az összes ilyen jelentés nagy jelentőséggel bírt. De itt, itt igazából mindig csak egy nagyon rövid képet tudtunk felvillantani az eseményről, és nyilván a mögöttes problémákat nem tudtuk ezzel megoldani. Nagyon sok új alapvető kérdés vetődött fel időközben, összefüggésben azzal is, hogy a demokratikus értékeket hogyan tartják be, a jogállamisággal mi a helyzet, illetve hát az alapjogok mennyiben kerülnek betartásra most is, mennyiben kerülnek betartásra a jövőben. Ebben a szakbizottságban több ízben foglalkoztunk az alapjogok be nem tartásával az egyes tagállamokban. És ahogyan az előző jelentések során is előfordult, nem újjal akartunk mutogatni a bűnösökre, az elkövetőkre, nem az egyes tagállamokban akartuk kiemelni a hibákat, és hát arra számítok, hogy ezt a módszert fogjuk alkalmazni a mostani munka során is. És ez nagy valószínűséggel megkönnyíti majd a szavazást a plenárison való végszavazásnál is. Ambiciózusabbnak kell azonban lennünk, és a mostani mechanizmusnak a problémáit nevén kell nevezni. Persze felmutatva megoldási javaslatokat is, mert hogyha ez nem sikerül, akkor itt csak egy további teljesen formális alapokon nyugvó jelentést jelent, amit a többség majd elfogad a plenárison, de csak papíron lesz érvényes. Árnyék jelentéstevőként a szocialisták támogatásával azzal a témával szeretnék foglalkozni, amely a mostani rendszer nem működőképes mi voltával foglalkozik. Ugye a hetes cikkre hivatkoztak már itt, a szerződés hetes cikkére, mert ez biztosít lehetőséget arra, hogy szerződésszegés kapcsán fel lehessen lépni a tagállam ellen. Azonban ez a cikk nem került alkalmazásra eddig. Bizonyára tudják, hogy ez a mechanizmus ez hogy működik, és hogy nagyon nehéz a szükséges többséget a tanácson belül megszerezni, annak érdekében, hogy a hetes cikk alkalmazható legyen, és eljárás induljon egy tagállam ellen. Én úgy gondolom, hogy az európai intézmények esetlegesen nem azt a feladatot kapták, hogy megbüntessenek tagállamokat. Mi tagállamként azonban aláírtunk szerződéseket, és ezzel magunkra vállaltunk alapjogokat, alapvető értékeket, és hogyha ezek nem kerülnek betartásra, akkor viszont cselekedni kell, lépni kell annak érdekében, hogy tényleg érvényre juthassanak ezek a közös értékek. A hetes cikk tehát a, teremti meg az alapot ehhez, és elég nehéz számomra azt elképzelni, hogy most a szerződést kelljen módosítani, olyan irányba, hogy a bizottság kompetenciáját növeljük, vagy másfajta többségi arányokat kívánnak definiálni, annak érdekében, hogy ez a cikk alkalmazható legyen. A brit népszavazást megelőzően is úgy tűnik, hogy több kompetenciát kér Cameron a nemzetállamoknak. Igen, hát szerintünk is fontos, hogy a nemzetállamokkal szorosabb legyen az együttműködés. Én is voltam otthon képviselő, úgyhogy ezért hozzám is nagyon közel áll ez az elképzelés. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a nemzeti parlamenteknek nagyon sok döntés egyszerűen nincs összhangban az Európai Parlament pozíciójával vagy azokkal a javaslatokkal, amelyeket a bizottság terjeszt elő. Tehát az intézmények között az európai dimenzió és a tagállamok közötti eh, kapcsolatrendszerben nem érvényesül. Tehát a nemzeti és az európai dimenziót kellene itt összefésülni. Nem két értelműségekre van tehát szükség, egyik oldalon Európával, a másik oldalon pedig a nemzeti szinttel, mert ez nem fog minket előrébb jutatni. A munkadokumentumban, és ez lenne a javaslatom, arra kellene koncentrálni, hogy egy új, független bizottságot állítsunk fel. Ez az új, független bizottság egyrészt lehetőséget teremtene arra, hogy ezen a bizottságon belül jelentéseket írjon, készítsen, illetve felhívja a figyelmet nem csak az olyan helyzetekre, ahol már megsértették az alapjogokat, a jogállamiságot, vagy a demokráciát, mert akkor ezeknek az eseményeknek a tudatában felhívhatnánk az illetékes intézményeket, hogy jogalkotási javaslatot dolgozzanak ki, amiben rámutatnak arra, hogy hol vétett egy-egy tagállam a szerződésben foglalt kötelezettségei ellen. Jogállamiságra, alapjogokra és demokráciára gondolok. Egy további nagyon lényeges dolog az lenne, hogy objektív kritériumokat kellene rögzítenünk, annak érdekében, hogy nyilván objektíven lehessen megállapítani, hogy valóban megsértésre kerültek az alapjogok, vagy sem. E tekintetben előkészítettünk egy javaslatot, hogy hogyan is rögzíthetnénk ezeket a kritériumokat. Nagyon örülök annak, elnök úr, hogy ma lehetőségünk van a munkadokumentum bemutatására. Szeretnék köszönetet mondani a társaimnak a segítségét, és a jelentéstevő asszonynak pedig azt mondom, hogy mindenképpen át kell vennünk egymástól az arra érdemes szakaszokat, hogy valóban szolgálni tudjuk az alapvető jogok betartását. Monika, köszönjük szépen. Most Engel úr következik, aki ugyancsak bemutatja a saját munka dokumentumát. Köszönöm szépen. What I've concocted here. Köszönöm, elnök úr. Kezdeném azzal, hogy reagálok arra, amit Mónika mondott, mert lehet, hogy ez is majd befolyásolja, hogy hogy járunk el a jövőben, ugye merünk vagy nem merünk. Tíz éve nem változtatunk a szerződésen azzal, hogy a tagállamok nem bírnák el illetve a polgárok leszavaznák, és ehhez képest most azért került napirendre, mert egy tagállam ezt akarja, illetve az ő igényeit akarjuk kielégíteni. Egy olyan tagállam, amely egyébként lehetőséget kapott, hogy ne vegyen részt egy csomó folyamatban. Hogyha így járunk el, akkor igazán ki is dobhatjuk a szerződést. A hetes cikk, ugye azt minősítjük nukleáris szerződésnek, eh, nukleáris pontnak, eh, büntetésnek, ha úgy tetszik, eh, amely mint maximális szankció azzal sújtaná a tagállamokat, hogy a szavazati joguk felfüggeszthető, mint hogyha a tanács lenne az egyetlen fontos szerv, és a többi intézményben való részvételhez nem nyújt, nyúlnánk. Igazság szerint én azt gondolom, hogy ha pénzeket függesztenénk fel, ha már ilyen nukleáris jellegű fenyegetéssel számolunk, de nyilván esetleg majd később beszéltünk ezekről is. Én most akkor Inkább egy olyan dologról beszélnék, amiről kevesebb szó esik, e, az európai kormányzás logikája vagy sémája, akárhogy is akarjuk nevezni. Igazándiból nem nagyon szoktunk rá utalgatni. E, újabban beszélünk viszont olyan dolgokról, amelyek szinte nem is léteznek, vagy kevésbé megfoghatóak. Például a hatalmiágak elválasztásáról Egyébként Nagy-Britanniában mindenki, aki kormányban van, azok parlamentben vannak, Németországban is, a kormánytagok parlamentben ülnek, és egy csomó más országban a miniszterek, illetve a kormány képviselői azok a parlamentben ülnek, ami ellentmond a hatalmi ágak szétválasztásának. Sőt, van olyan ország, ahol a főügyész is kormánytag, vagy akár még parlamenti képviselő is, illetve a parlamentnek van alárendelve. Tehát formálisan ezek a hatalmi ágak elválasztása dolog sem működik. Mégsem zavar bennünket. Aztán vannak olyan dolgok, amelyek zavarnak. Nem akkor, hogyha megvannak, hanem akkor, amikor hiányoznak. És itt arra gondolok, hogy olyan dolgok történnek, amelyek nem felelnek meg a kormányzásról alkotott elképzeléseinknek az állam részlehajlóvá válik, a döntések választások után felülvizsgálhatók, felülírálhatók, és e, az ellenőr, fékek és ellensúlyok rendszere nem működik. Az alkotmány megváltoztatható, e, és a szabad média is ide tartoznak, mint olyan elemek, amelyeknek a hiánya zavar bennünket. Emellett megemlíthető itt az úgynevezett civil társadalom, tehát olyan politikai érdeklődésű, de nem politikai célú szervezetek, amelyek szabadon működhetnek, még akkor is adott esetben külföldről finanszírozzák őket, mert ez nem szabadna, hogy feltétel legyen, mármint hogy a működésük feltétele, de ezekre a dolgokra is később visszatérhetünk. És most, mert nem akarok kifutni az időmből, csak néhány szót szólnék ezekről a dolgokról az, hogy az államot befolyásolják a politikai szereplők, azt el kell kerülni, ez igaz a köztisztviselői karra, a politikai kinevezésekre, mert azok olyan kinevezések, amelyek arról szólnak, hogy mindenkit szolgáljanak ezek az emberek, és ne csak a keveseket. Tehát ezt nevezem az állam részrehajlás mentességének. Nos, ahhoz az, hogy visszafordíthatóak a döntések, na most egy legitim demokratikus kormányzás esetén eh, azt is ez alatt értjük, hogy minden olyan döntést, amelyet eh, egy kormányhoz, az könnyen eh, visszafordítható, ez vonatkozik a szögegekre, illetve az emberek pozíciójára, tehát egy másik többség az felülvizsgálhat egy szöveget, nem önkényesen, de nem muszáj, hogy megtartson például olyan embereket, amelyeket egy másik kormány választott, tehát hogy azok az emberek még hivatalban maradjanak az, az őket kinevező kormány bukása után még nagyon sokáig. Tehát ezért az úgynevezett minősített többségek szerepét alaposan körül kell írni és korlátozni kell. Normál többségekkel kell, hogy a normák megváltoztathatók legyenek, ami egy egyszerű többséget jelent. Nos, az, hogy fégek és ellensúlyok, ezt nem fogom most elmagyarázni, mert mindenki tudja, hogy mi az. Ezzel kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy van egy olyan logika, ami alapján ugye azt mondjuk, hogy a végrehajtó hatalom, állam és kormányfő, parlament és bíróság, ezek olyan helyzetben kell, hogy legyenek, hogy mindegyiknek legyen egy tükörképe, tehát ha az egyik túlterjeszkedik a hatalmán, akkor a másik a másik visszacsippenthet a hatalmából, ilyen például az impeachment intézménye, vagy a parlament felosztottátásának intézménye, tehát amennyiben egyensúlyhelyzet megbomlik, akkor mégis lehessen valamit csinálni. Nyilván, hogyha ez problémás, akkor a rendszer működik rosszul, Ugye az igazságszolgáltatást azt úgy kell elképzelni, hogy nem csak igazságot kell tenni, hanem hogy az emberek lássák is, hogy, vagy úgy is gondolják, hogy igazságszolgáltatás történik. Az alkotmánybíráskodás, hogyha a politikai ellenőrzés alá kerül, akkor szerintem az már nem európai kormányzási modell. És ha az emberek is látják ezt, akkor ez még inkább így van. Talán még egy szó az intézmények tartóságáról. Számomra ez azt jelenti, hogy az állam jelenlegi formájában elfogadható a többségnek, és a szakpolitikát megváltoztathatják ugyan a választások kimenetele, de az államot nem. Mert ez, az, hogy az állam is változik, az a legproblémásabb eh, fejleménye az utóbbi időszaknak. Tehát alapvetően ezt akartam eh, megfogalmazni, hogy hogyan lehet ezt formalizálni szerződés változtatással vagy sem, azt meg majd meglátjuk. Köszönöm, Engel úr. Ezt eh, sokáig meghallgattam volna, de Kirkhope úr nem feltétlenül akarta ezt hallgatni. E, ugye nekünk a parlamentünkben, Kirchhoff úr, e, vannak püspökök is, és e, bírók is a parlamentünkben. Nyilván ez a munkadokumentumnak nem lesz tárgya, és Kirchhoff úrnak adom meg a szót, aki a demokrácia, jogállamiság, alapvető jogok témájából, illetve hatástanulmány screening témából fogja megtartani a kis előadását. Köszönöm, elnök úr. E, elengedem a fülem mellett a megjegyzését, mert e, nem marad rá időnk ma este, vagy ma délután. E, köszönöm ezt a felvezetést, ha lehet annak nevezni. A raportőrnek köszönöm a munkáját. Ahogy önök is tudják, a jogállamiság mechanizmus az egy forró téma ebben a parlamentben, és bizonyára az is marad. De én egyébként ennek a parlamentnek a kezdeményezéseit nem feltétlenül támogattam mindig, már ami a, azokat, azt az igyekezetet illeti, hogy ezt a parlamentet sokan bírósággá akarják átalakítani, de az általános célokat támogatom, és az a reményem, hogy egy hatékony mechanizmussal jobb párbeszédet teremthetünk a tagállamok és a bizottság között, és ezzel csökkenthetjük a feszültséget, ami mindig jobb, mint a dráma, ami esetleg később bekövetkezhet. Éppen ezért az én anyagom a screeningben és a eh, hatástanulmányokban megvalósuló eh, jogállamisággal foglalkozik, ami nem a legvonzóbb téma, de fontos mégis, mert ez szól arról, ez biztosítja azt, hogy a jogalkotásban is megjelennek az általános értékek, illetve az általános polgári jogokat figyelembe tartjuk, figyelembe vesszük nyilván. Az egész jogalkotási folyamatban meg kell, hogy jelenjenek ezek az alapvető jogok. Az európai tanácsnak megvan a FREMP, ami egy munkacsoport, a bizottságnak megvan a saját eh, folyamata, eh, és a parlamentnek is. Teljesen egyértelmű, hogy eh, az összes EU intézmény az külön működik, egymástól elválasztva, nem kommunikálva, és mindenki másként csinálja azt, amit csinál. Ha csak nem alakul ki a mm, jogalkotási javaslatok megszövegezésénél egy együttműködés, akkor nincs sok értelme a hatástanulmánynak, mert minden intézmény a saját szája íze, íze szerint értelmezi a javaslatot és annak hatását. Én úgy gondolom, hogy az intézmény közi megállapodásban erről lehet szó, illetve a Better Lawmaking cselekvési tervben is. És szeretném, hogyha egy intézményes munkacsoport alakulhatna, amely konzekvensé tenné a szakpolitika alkotást, kialakítását. Nyilvánvaló nem lehet a jövőre nézve teljesen hibátlanná tenni minden egyes jogszabályt, ugyanakkor a jobb jogalkotás jobb hatástanulmányokkal, nagyobb koherenciával, jobb előkészítéssel, jobb együttműködéssel a tagállamokkal nyilvánvaló előnyökkel jár. Ez azt jelenti, hogy kevesebb lenne a pereskedés, E, nagyobb lenne a e, jogbiztonság, a polgárok tudnák, hogy e, milyen jogaik vannak, a tagállamok is kevésbé lennének bizonytalanok a végrehajtásban, és kevés, kevesebbszer kéne újra átírni a rosszul megírt jogszabályokat, ami költségbe és időbe kerül. Éppen ezért négy fő ajánlást fogalmaztam meg. Az első az, hogy eh, a nemzetállami szinten eh, nagyobb szakértelmet kell a hatástanulmányokra szánni, jobb párbeszédre van szükség a tagállamokkal, eh, a bizottságnak meg kell tudnia, hogy mik a szükségletei a tagállamok. Amennyiben ezt megtesszük, akkor elkerülhetők a sokkok, amelyeket a különböző kultúrák és politikai tradíciók okoznak. Emellett a szabály elfogadása előtt és a tárgyalások után is hatástanulmányt kell végezni. A trilógus során a javaslat gyakran radikálisan megváltozik. A végső jogszabály szöveg hatása az más, mint az eredeti eh, bizottsági javaslaté, legyen az költség, vagy eh, az alapvető jogokra gyakorolt hatás, vagy akár az arányosság. Éppen ezért egyes tagállamok eh, onnantól kezdve nem tartják be megfelelően a szabályokat, ami kihatással lehet az alapvető jogokra, ennek így semmi értelme, és alapvetően is elkerülhető lenne. Tehát az egész folyamat során eh, kell a hatásokat nézni, a hatásokat tanulmányozni, egyet a folyamat elején, egyet a végén. Eh, a harmadik eh, javaslat, ezeket a hatástanulmányokat minden jogalkotási területre ki kell terjeszteni, tehát minden jogszabálytervezetre, nem csak a néhányra. Nagyobb eh, hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a jogállamiság kultúrája áthassa az intézményeket, csak akkor lehetséges ez, hogyha beszélünk egymással, az intézmények kommunikálnak, egymással a tagállamok kommunikálnak Brüsszellel azt is tudni kell, hogy amikor a parlament az egész helyzetet forróvá teszi és beviszi a politikát, akkor valójában aláássuk a saját folyamatunkat. Az egész egy ilyen nyugodt folyamat kellene, hogy legyen. A tagállamok amennyiben nem tudják, hogy megfelele a végrehajtása az alapvető jogoknak, akkor kérhessenek tanácsot, és nem kell megvárni, hogy a parlament vagy a bizottság érkezzen meg, hisztizve, visítozva. Köszönöm még egyszer a raportőrnek a munkáját, elnök úr remélem, hogy az alapvető jogokat így áramvonalasítva be tudjuk illeszteni a rendszerbe, mik a tagállami kormányokkal partnerként kell érintkezni, és nem pedig a tagállami kormányok uraiként gondolni magunkra. Köszönöm, Timothy, mondja az elnök. Most pedig áttérünk a következő kollégára, Spinelli kollega kettes cikkről fog beszélni. Come prima cosa, grazie alla... Először is köszönet az előadónak, hogy összefoglalt mindent, és meghallgatott minket. Ahogy a kollégák a munkadokumentumokban leírták, az Unió több mechanizmussal kíván foglalkozni az emberi jogok kérdésével, illetve a jogállamisággal. Olyan mechanizmusokkal, amelyek különböző jellegűek. Az én munkadokumentumomban a kettes cikk megsértése, illetve a karta megsértése esetén felépő korlátokkal foglalkoztam. Akár az eljárás jellegé miatt, amikor az európai jogokat akarjuk alkalmazni, vagy alkalmazhatósága miatt. Az, a megsértésnek konkrétnak és egyértelműen bebizonyítatnak kell lennie voltak javaslatok egy olyan eszközt illetően, amely védi a jogállamiságot, amely a hetes cikkre is vonatkozik, ami nagyon fontos opció lehet, és szeretném elmondani, hogy nem csak negatív eszközre van szükség, hogyha valami, valaki megsérti a kettes cikket, Kellene egy pozitív eszköz is, amely minimális normákat tartalmaz a viselkedésformákról, és bárkire vonatkozik az Európai Unión belül. Tagállamokra, intézményekre és uniós ügynökségekre is. Ezért a jogok kartája tulajdonképpen egy úgynevezett európai Bill of Rights, de sajnálatos módon tudjuk, hogy még akkor is, hogyha az alapszerződésben benne van, ilyen státusszal a karta nem rendelkezik, nem tökéletes primérjog ugyanis. Ezért úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy középpontba helyezzük a jogokat az esetleges megsértés miatt a mechanizmusnak, a védelmi normákat, a jogok védelmét kell, hogy megvizsgálja, és akár államok, akár intézmények megsértik, ennek alapján ítéltessenek meg. A Karta 51-es cikkének korlátait is meg kell vizsgálni, és garantálni, hogy a karta az európai jogok legitimitását és érintse annak végrehajtását a tagállamokban és az intézményekben egyaránt. Javaslataim arra irányulnak, hogy a többi érintettekre is kiterjedjen mindez. Úgy gondolom, hogy hasznos lenne egy független szerv létrehozása, az alapjogok témájában, ugyanis a bizottság 2002-ben már foglalkozott ezzel, vagy a Velencei Bizottság is, amely állandó jelleggel szem előtt tartja ezt a kérdést, ahogy ezt Sophie Intvelt is említette, a jogállamiság monitorozását. Ez benne van a jogokban, Azonban itt most független eljárásról lenne szó minden európai szervet illetően. Másodszorban úgy gondolom, nagyon fontos az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek bevonása annak érdekében, hogy az állampolgárokat minden szinten védhessük. Harmadsorban elképzelhetetlen lenne, Mindez anélkül, hogy az Európai Bíróságnak központi szerepet ne szálljunk. Ezzel kapcsolatban hasznos lenne megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a 258-as a jogsértési eljárás kiterjedjen a 2-es 6-os cikkre, amely jogalapja a kartának, ahogyan ezt az Európai Bíróság és az Európai és az Emberi Jogok Európai Bírósága értelmezi. Nagyon fontos az emberi jogok konvenciójához csatlakozni, főleg most, amikor nagyon fontos a kül- kül- és védelmi politika, illetve a legitimitás kérdése. Az Európai Szociális Kartához is jó lenne csatlakozni, a szociális jogok védelme érdekében, hogy ezt a dihotómiát, amely létezik a civil, a polgári jogok és a szociális elvek között, amely pillanatnyilag jellemzi a kartá rendelkezéseit. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, Barbara. Most Luna Csekasszony fogja beszámolni munkadokumentumáról a létező mechanizmusok és módszerek témájában. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Szeretnék én is köszöntet mondani az előadónak, Sophie Intveltnek. Nagyon jó munkamódszert választott, hogy mindannyiunkat megpróbálja összekapcsolni, hogy valami olyasmit tudjunk alkotni, ami remélhetőleg új kiinduló pont lesz ahhoz képest, amit az elmúlt években tapasztaltunk, ami egyszerűen nem működött. És bár én nem szeretem, hogy ez a hetedik cikket ilyen nukleáris dolognak nevezik, mert a legrosszabb büntetés, amikor nincsen ö, senkinek szavazati joga. Szerintem az atombomba sokkal nagyobb kárt okoz. De, legalábbis remélhetőleg nem fogják felhasználni, már itt az atombombára gondolok. Végül is olyan terminológiáról van itt szó, ami egyértelművé tesz, hogy amivel rendelkezünk, nem működik. Főleg ami a hetes cikkre utaló eljárást illeti, mivel osztrák vagyok, és léteznek szankciók a kormányjal szemben, nem Ausztriával szemben, 16 éve ezelőtt, ugye akkor született meg a hetedik cikk, de hogyan? Végül is úgy született ez meg, hogy egyszerűen ne lehessen felhasználni. És ez így is van. Ezt már bebizonyították a kormányok is. Aztán Frank Engelsre is utalnék, mert a különböző tagállamokban létező különbségekről volt szó, hiszen a különböző hatáskörök nem minden egyes tagállamban ö, különülnek el. De ebből a szempontból EU-s szinten a hatáskörök szétválasztása a tanácson belül a végrehajtási hatalmi, hatáskörök, amelyek tagállami szinten kéne, hogy létezzenek. Prevents the European level to become active. Európai szinten tehát nem teszik lehetővé, hogy proaktívan lépjünk fel. Ezért nagyra értékelem, hogy szinte minden frakció részt vett ebben a munkában, és tetszett ez a javaslat is, amit Sofia Paktumról mondtál, és majd visszatérek erre, ha a végére érek annak, amit mondani szeretnék. Remélem, hogy a hetes cikkel kapcsolatos problémákat megoldja, mert a hetes cikk nem von be mindenkit. Mindig az EU van szemben egy tagállammal. Ez pedig nagy problémát jelentett az én hazámban, bár a szankciók mellett álltak annak időben, de úgy érzik az emberek, hogy ők vannak velünk szemben. Tehát ez nem működik. Főleg akkor, amikor az EU-val szembeni szkepticizmus, kritika egyre erősebb, hogy az emberek el akarnak szakadni az EU-tól, olyan mechanizmusokra van szükségünk, amikor mindenki, ami mindenkit e, e, összefog, és nem ezt az elképzelést erősíti, hogy ők vannak velünk szemben. Tehát én megvizsgáltam a már létező mechanizmusokat az EU-ban, illetve a nemzetközi jogi szinten. Nem akarok mindent itt felolvasni, mert nyilván mindenki ismeri őket, és el is olvashatja ezt az anyagot, de ha 11-es pontot megnézzük, ahol felsoroltam azt, hogy az EU-ban mi létezik a jogi keretek között, ha megvizsgáljuk a felsoroltakat, mindegyik a bizottságot vagy a tanácsot és sorolja fel. Van, amikor néha ott van a parlament, vagy az állampolgárok a petíciókkal, vagy az alapjogi ügynökség, de főleg a bizottság és a tanács kerül felsorolásra itt. És ezt nagyon jól tudjuk, hogy ezek olyan intézmények, vagy testületek, amelyek már önmagukban is ellentmondásosak. Mert ha megvizsgáljuk a bizottságot, a biztosokat a tagállami kormányok nevezik ki. Tehát mögöttük a kormány. Bár az Európai Uniót kellene képviselniük, de de de de de, nem föltétlenül mindig így járnak el. A tanács meg még inkább ilyen. Úgyhogy meg kell ezt oldanunk. Szerintem ez nagyon fontos lépés, és nagyon jó, hogy ezt majd a parlament teszi meg, annak ellenére, hogy nem csak a parlament kezében levő mechanizmusokról van szó, és ugye nem is mechanizmusnak hívjuk, hanem paktumnak. Ezen kívül dokumentumomban több olyan mechanizmus is található, amelyek nemzetközi jogi keretekben találhatók, gyorsan ezeket felsorolnám, például az emberjogi tanács rendszeres felülvizsgálata az ENSZ részéről, amikor rotációs alapon kell jelentést készíteni a tagállamoknak, a civil társadalmat is bevonják ebbe. Aztán az ENSZ tagállamokat arra kérik, hogy foglalkozzanak ezekkel a dokumentumokkal. Úgyhogy ez is egy olyan eljárás, ahol időről időre minden egyes ország sorra kerül. Itt nem arról van szó, hogy mi vagyunk -e velük szemben, hanem idő múlásával minden ország egyszer csak oda kerül, és a jelentést el kell készítenie. Aztán ott az Európa Tanács, a különböző emberjogi testületek, az, ember, eh, az Európai Emberjogi Bíróság, aztán vannak tanácsadó szakbizottságok, a kisebbségeket védők, stb. stb. nagyon sokfajta. Aztán sajátos testületek, amelyek nem kapcsolódnak az alapszerződésekhez, nemzetközi szervezetekről van itt szó, az emberi jogi tanács az Európa Tanács égiszállát. Tehát a dokumentumom végén nagyon sok kérdés merül fel, amelyeket meg kell határoznunk, vagy válaszolnunk az eljárás során. Ebből háromat szeretnék kiemelni, az egyiket már említettem. Azt hiszem, hogy Szofi javaslatában, illetve a többi kollégáiban is végül is a célunk közös, mert úgy látjuk, hogy az EU jogi keretei között, hogyha egy másodlagos jog sérül, akkor vannak mechanizmusaink. Beindul az eljárás, ez működik. De amikor olyan kérdések merülnek fel, amelyeket talán nem olyan könnyű bebizonyítani, mint amikor például értékekre vagy alapjogokra utalunk, még amikor megvan a bizonyíték, akkor sem működnek ezek a mechanizmusok. Tehát itt kell megoldást találni, hogyan legyen egy olyan jogalapunk, hogy hozzunk egy ilyet létre, ahol minden oldal nyitottabb lesz. Mert azt gondolom, hogy ez az egyik alapprobléma. amikor itt összeülünk, akkor megcélzünk, hogyha fogalmazhatok így egy országot. Aztán vannak olyanok, ahol csak az ellenzék támogat minket, mások nem. Tehát, hogy ezt leküzdjük, ezt a reflex érzést, hogy a kormányok azt mondják, hogy nem, amikor valamilyen kritika éri őket, ez nagyon fontos, ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. Aztán a következő, igen, még egy dolgot szeretnék elmondani, Hogyha szakértői bizottságot hozunk létre, mint például a Kopenhágai Bizottság, amit a parlament javasolt, hogyan tudunk megbízni ezekben a szakértőkben? Mert a politikában a bizalom alapvetően fontos. Ezzel is foglalkoznunk kell. Illetve azzal, hogy a jövőbeli mechanizmusnak vagy paktumnak figyelembe kell venni azt a lehetőséget, hogy ne legyen a vége az, hogy még inkább EU ellenesek leszünk. Köszönöm. Én megadni a szót másoknak is. Eh, Ferrara, Laura, aki az, az egyéni pereskedésről fog beszélni, mint a jogérvényesítésének eszköze. Nagyon köszönöm elnök úr. Köszönet az előadónak ezért a kiváló munkáért, munkamódszerért. Mindenjunk számára ez rendkívül fontos volt. Az alapjogokról a munka folyamán már beszéltünk, úgyhogy tényleg nagyon örülök, hogy mindannyian együttműködtünk egy mechanizmus érdekében, illetve egy paktum érdekében, úgyhogy tényleg ez hasznos lenne az alapjogok védelme érdekében. A munkacsoport, a, a munkadokumentum, amivel foglalkoztam, a jogi és természetes személyek kezében levő eszközökről szól, amikor saját jogaikat kívánják érvényesíteni, akár tagállami, akár EU-s szinten. Olyan fellépésről van szó, amely például a bíróságon használható, de nem olyan sok eszközzel rendelkeznek az állampolgárok, amelyek segítségével közvetlenül fordulhatnak a bírókhoz, és így alapjogaikat, illetve azok védelmét érvényesíthetik. A 263-as cikk az ilyen például az elsőfokú bírósághoz való fordulás esetén, de itt is szükség van arra, hogy lehessen közvetlenül és egyénileg is fellépnie az állampolgároknak, hogyha például kompetencia kérdésekről van szó, hogyha megsértik az alapjel szerződésben foglaltakat. Egyáltalán nem egyszerű ez az egyes állampolgárok számára. Aztán vannak még más eszközök, de ezek inkább közvetett eszközök, az Európai Uniós Alapjogi Karta, ez primér jog az 51-es cikk értelmében. Ugyanebben a kartában csak akkor lehet fellépni, hogyha a tagállamoknak kell valamit végrehajtania. nem a nemzeti jog szabályokról van itt szó, hanem egyéni jogokról. Akkor van egy olyan eszköz, amivel az Európai Uniós Bírósághoz lehet fordulni, de megint csak közvetett eszközről van szó, mert nem az állampolgártól származik, hanem a bíró, vagy egy közvetítő személy részéről, aminek következtében aztán a bíró felléphet, De ha nem így járnak el, akkor a, a, a, a kérvény ö, érvényét veszíti. Aztán petíciókra van lehetőség, az Európai Parlament Petíciós Bizottságához lehet fordulni, a többen is aláírhatják ezeket a petíciókat, és aztán a petíciós bizottság további információkat kérhet, nyomozást kezdeményezhet, de ez megint csak nem azonnali, közvetlen megoldás az alapjogok védelme érdekében. Aztán ott van az Emberi Jogok Bizottsága. Ebben az esetben is a minden egyes állampolgár a saját tagállamában kezdeményezheti az emberi jogi bírósághoz való fordulást. Aztán a tagállamban kell végrehajtani az ott hozott döntést, de ennek nincsen semmiféle alapvető következménye a nemzeti jogrendre, és európai szinten semmiféle nyomon követés sincs. Az alapjogi karta feltételezzük ugyanazon értékeket képviseli, de az Európai Bizottságnak éves jelentésében egy külön fejezetet kellene a tagállamjuknak szánni, hogy mi történik, hogyha az Európai Bíróság úgy dönt, hogy valamilyen emberjogi ö, ö, emberi jog sérül, mi történt utána az Európai Bíróság határozatát követően. Garantálni kell az egyéni megoldásokat, hogy az állampolgárok közvetlenül fordulhassanak az Európai Bírósághoz, és ne a nemzeti bíróknak kelljen közvetíteniük, hogyha bármilyen probléma van. Aztán a stratégiai peres ügyrendezés egy alternatív megoldás vonatkozásában. Ez egy állampolgár csoport kezében létező eszköz, ezt még jobban ki kellene használni. Aztán még egy fontos dolog, amit aktívan kellene tárgyalni az Európai Konvencióhoz való csatlakozás az emberi jogok terén, ez még nyitott kérdés. Köszönöm. Joplin, who will present his working Jó, köszönjük szépen. Most pedig Söpflin György fogja zárni a sort a saját előadásával. Köszönöm szépen és nagyon szépen köszönöm a Libel szakbizottságnak, hogy meghallgat. És különösen szeretnék köszönetet mondani Sophie Intfeltnek, a jelentéstevőnek, aki bevont engem is ebbe a munkafolyamatba. Tényleg nagyon konstruktívnak mondható ez, és nyilván a munkadokumentumokat elővezetőknek is szeretnék köszönetet mondani. Na most, a Prisma, amin keresztül az AFKO ezt a folyamatot vizsgálta, Először is governance témákat vizsgált, nyilván a jogalimiság kérdés magától érdek, értetődő, de az EU-s szabályok és a tagállamoknak a, hát ezeknek való megfelelése az a két pont, ami egymással össze is függ, az elszámolthatóság, az EU jogszabályoknak az implementálása. És nagyon nehéz azt is el, dönteni, hogy mi egy rendszer szintű szisztemikus jogsértés és szerződés szegés. Bizonyára ilyen egyetértenek azzal, hogy ha vége van ennek a folyamatnak, akkor három eljárási lehetőségünk van. 2014-ben ugye indult el a folyamat, van egy el, elindult tárgyalási folyamat a tanácsban, és hát van valami, amiről mi tárgyalunk. Ugye az ideális az az lenne, hogyha mindegyiknek ugyanaz lenne a mögöttes elve, hogyha az emberi jogokra és a demokráciára, illetve a jog államiságra koncentrálnánk, és hát körkoptársunk ezt érti a jogállamiság alatt nyilván. Viszont azt is világosan kell látnunk, hogy nincs jogalap ahhoz, hogy európai intézményekre vagy tagállamokra szuszakoljunk rá eljárásokat, például jogsértési eljárások kapcsán. Úgyhogy a jogállamisági mechanizmust illetően gyakorlatilag politikai kezdeményezésekre van lehetőségünk, amivel akár illetékesség vagy hatásköröket lehetne átruházni, és a szerződés módosítása is felmerül lehetőségként, de a Lisszaboni szerződés lesz akkor az utolsó szerződése az EU-nak. És lehet, hogy inkább az AFKon belül kell majd erről elgondolkodni, de hogy hogy lehet egy konventet, konventet újra megszervezni? Hát ezen majd mi gondolkodunk. Na most a parlamenti találkozók, ezzel nem nagyon tudtam foglalkozni időhiányában, de a szervezetről, a megszervezésről szól a, az én anyagom, kit hívnának meg, a nemzeti parlamenteket nyilván, aztán a parlamenti közgyűlés, az Európa Tanács is kapna egy-egy főnek szóló delegáltnyi helyet, de éves szinten történének az összejövetelek, és a célja az lenne, hogy a célkitűzéseket határozzuk meg, aztán a gyakorlatok, legjobb gyakorlatok cseréje, és azon is érdemes el gondolkodni, hogy mit érdemes átültetni és átvenni, és mit nem. Aztán azt is meg kell érteni, definiálnunk kell, hogy mit értünk tényleg jogállamiság alatt és emberi jogok alatt. Szerintem az például nagyon kiváló ötlet, amit Infeld asszony is említett, hogy melyek azok az európai értékek, amelyeket itt tényleg úgy érzünk, hogy mindannyian osztozunk benne. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Sofia elmondta, hogy egy vegyes, vagy egy közös meghallgatást rendezének február 22-én az AFKU is a libetagok ebben a témában. Úgyhogy ezt mégis gondoltam, elmondom én is még egyszer. No, akkor most lehetőséget kapnának azok is, akik nem készítettek elő munkadekomantumot, de nyilván többieknek is van véleménye. Két percre kérem szépen, hogy korlátozzák a mondókájukat. Köszönöm, lengyelről fogok beszélni. Nagyon szépen köszönöm. Minden jelentéstevőnek és szerzőnek köszönetet mondanék a MOKO dokumentumokért. Tényleg nagyra értékelem a munkamódszerüket, mert nagyon inspiráló, nagyon fontos munkát tártak elő, és tényleg ezekre koncentráltan kéne dolgoznunk. Ugye a megfontolás már önmagában is értékes, mert a jogállamiság érvényesülését és a demokrácia működését mindenképpen nyomon kell követnünk. Engel úr beszélt arról, hogy mennyire nincs arányban a politikai döntéseknek a kihatása és a, az államok működése között. Pedig az intézményi rendszerműködés, a, a székek és egyensúlyok rendszerének a működése jelentik a jogállamiságnak az alapját. Ez egy kormányzati modell, ami kiinduló alapja lehetne, én legalábbis azt gondolom, az egész jelentésnek. Kirkop képviselőtársunk is nagyon érdekes megjegyzéseket tett a hatástanulmányjal kapcsolatosan, illetve hogy ezt az eszköz hogyan lehetne megerősíteni európai, illetve nemzeti, nemzetállami szinten is. Annak érdekében, hogy a demokratikus felügyeletet meg lehessen erő, erősíteni, és az eredményeket is. Nie mają żadnego obligacyjnego obowiązku. Mindenképpen át kell vizsgálnunk a rendszert, hiszen van olyan, amit nem kell feltétlenül egységesíteni. Ami pedig az egyéni jogokat illeti, és a jogorvoslati jogokat illeti, a pereskedést, és a különböző fellépéseket. Azt gondolom, hogy ez az egész csomag nagyon jó ötlet, hiszen dinamikus eljárásról, illetve folyamatról van szó, és a nemzeti parlamentek, illetve partnerek részvételével az egész rendszer jobbá tehető megfelelő keretre van szükség a csomag vonatkozásában, és ami pedig az éves felülvizsgálatot illeti, ezt is üdvözlöm, hiszen ennek a, az átdolgozásnak, felülvizsgálatnak az eredménye csak javíthatja az eredményeket. Az eredménymutató, a scoreboard is egy jó elképzelés, ez is hozzájárulhat a jogállamiság megerősítéséhez. Persze lehet vitatkozni itt az interpretációs lehetőségeken, de hogyha párbeszédben maradnak egymással az érintettek, akkor ez mindenképpen konstruktív eredményre vezetne. Azt is szeretném hozzá fűzni, hogy nyitottak kellene, hogy legyünk a szerződések módosításával kapcsolatban is, hiszen meg akarjuk erősíteni Európát. Hogyha valaki úgy érzi, hogy a hetes cikkelyel szemben egy kicsit eszköztelen, akkor ezzel kapcsolatban a következőt mondanám. Az élelési időszaknak folytatódnia kellene, és a nukleáris lehetőségről pedig majd a későbbiekben még elgondolkodhatunk. Ms. Kaufman and Ms. Lauriston, is there anyone else who wants to speak? A felsoroltakon kívül kére bárki más még szót? Nem, akkor utána vissza fogom adni Szofényfeldnek a szót, és akkor le is zárnám a felszólaló listát, Kipek képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm, Infeld úr, eh, Infeld asszony. Um, this topic, the establishment of an EU mechanism. Egy EU-s mechanizmus felállítása eh, nagyon érdekfeszítő, a demokráciával, jogállamisággal és alapvető jogokkal foglalkozó mechanizmusról van szó, de mindennek lennének azért gyakorlati implikációi is. Lénacsek asszony ugye beszélt arról, hogy ez a mechanizmus anti, tehát EU ellenes érzéseket is kiválthat a tagállamok részéről. És a jövőre nézve, az Európai Unió jövőjét nézve is, eh, hát nagyon óvatosnak kell lennünk, mert vannak olyan országok, akik nem akarnak politikai eh, napi renden látni például ilyen scoreboard eh, mechanizmust a jogállamiság mérésére. A kritériumok is érdekelnének, ami alapján itt dolgoznánk. Intfeld asszony azt mondta, hogy transzparensnek és objektívnek kell lenni ennek a mechanizmusnak, de ezért érdekelne is, hogy akkor mely kritériumokról van szó, és hogy lehet biztosítani azt, hogy ezek nem politikai érdekből származó kritériumok, amelyek már önmagukban kiválthatják az EU ellenes vélekedést. Aztán hogy lehet mérni a demokráciát? Lenne egy ilyen küszöbb, alap, küszöbb alapú rendszer, tehát a német rendszer lenne, hogy el kell érni a parlamenti küszöböt, vagy pedig ugye a győztes mindent visz, brit megközelítés lenne az érvényes. És mi van akkor, hogyha egy demokratikus referendumban például leszavaznak egy érvényben lévő rendszert? Az még demokratikus? Aztán a jogállamiságra vonatkozóan, nem tudok, itt nem is akarok részletekbe bocsátkozni, de az egyik tagállamban volt egy vita, ami megint csak azt mondta, hogy nagyon mély politikai vitáról eh, van szó egy-egy ilyen eset kapcsán, és hogy ha őszinték vagyunk, eh, amikor mondjuk egy korábbi kormány ugyanígy járt el, mint a mostani, akiről vitázunk, akkor nagyon csendben maradt a, eh, a brüsszeli establishment. A jelentéstevő elmondta, hogy ez a mechanizmus az EU szerződéseken alapulna, és az emberi méltóság és az emberi jogok tekintetében mindenképpen egyetemlegesnek tekintendő jogokról van szó, de az élethez való jogot sem szabad ki hagyni a fogantatástól egészen a halálig tartó jogra gondolok itt. Tehát nagyon sok gyakorlati kérdés vetődött fel bennem, ezeket mind meg kell választani, specifikus kritériumokra gondolok itt elsősorban, úgyhogy nagyon hasznos lenne, hogyha ezeket a jelentéstevő például meg tudná válaszolni. Elhó úr, köszönöm. Én is köszönöm Sophie Intveltnek. Mikrofon. My God, so strong statement. <laughs> The nuclear option, definitely. I, I want to, to say to Sophie Entwelt, um, uh, uh, Szeretem megköszönni Sophie Entveltnek ezt az eljárást. Azt gondolom, hogy nagyon okos módon választotta ki az eljárást, eh, ahogy ön is mondta. Eh, nagyon nagy zaj hallatszik a mikrofonba. Eh, továbbra is nagy zaj hallatszik a mikrofonba. But not an easy issue. Thank you. Make it. Könnyű kérdésről van szó. Van néhány olyan kiinduló pont, amiben megállapodhatunk. Egyrészt nem csak gazdasági közösség vagyunk, hanem értékközösség is, vagy legalábbis az kéne, hogy legyünk. A másik dolog az az, hogy abban is egyetérthetünk, hogy nagyon keményen válogatjuk meg azokat, akik be akarnak lépni a klubba, de utána, a belépés után eh, nem ellenőrizzük azt, hogy eh, betartják-e a szabályokat, például a Schengeni eh, szabályt, és nem tudunk úgy fellépni a már tagokkal, mint a még nem tagokkal szemben. Abban is egyetértünk, amit Söfrin úr mondott, hogy a hetes cikk és a jogsértési eljárások között nincs semmi, amit lehetőségként használhatunk, a hetes cikket pedig nagyon nehéz használni, és amennyiben nem használható, akkor igazándiból nincs elrettentő értéke a hetes cikknek. <clears throat> Azt is tudjuk, hogy a nemzeti tradíciók összessége vagyunk, miközben alapvető értékeink azonosak, és abban is egyetértünk, hogy ez a probléma komoly alkotmányos problémákat vett fel, amely meghatározzák a jogi berendezkedését az Európai Uniónak. Egyetértek Sophie Intveltel, amikor azt mondja, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk, és nem szabad túlpolitizálnunk, vagy átpolitizálnunk ezt a vitát. A kérdés az, hogy hogyan kerüljük ezt el. Többen beszéltek már erről. Ha objektívek akarunk lenni, akkor elveszítjük a lényegét annak a fejlődésnek, amit beszeretnénk járni, e, és amennyiben pedig a e, fejlődésre helyezzük a hangsúlyt, akkor az objektivitás sérülhet. Eh, ahogy Frank Engels mondta, eh, nem csak eh, az államok valódi természetére kell oda figyelnünk. El kell, hogy mondjam őszintén, hogy nem olvastam még el az összes munka dokumentumot, néhányat elolvastam, és én szeretnék hozzájárulni ehhez a folyamathoz. Ugyanakkor nem vagyok nagyon optimista azzal kapcsolatban, hogy konszenzuális, közös megoldást fogunk tudni találni, amiben mindenki megegyezhet. Köszönöm. Köszönöm. Radev úr következik. Благодаря, господин председател. Köszönöm. Szeretném megköszönni a raportőrnek, a raportőröknek a munkadokumentumokat, demokrácia, jogállamiság és alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról. Bulgáriát és Romániát ellenőrzik csak állandóan a jogállamisággal kapcsolatban. Ezt az Európai Bizottság végzi. Hamarosan tíz éve Eh, vagyunk tagjai a klubnak, eh, eközben az éves jelentések nem teljesen világos kritériumok alapján készülnek. Egy sor ajánlást kaptunk már, amelyek szintén nem feltétlenül voltak világosak és egyértelműek a bizottság részéről. Ezért is gondolom azt, hogy egy egységes EU mechanizmusra van szükség a demokráciával, jogállamisággal és alapvető jogokkal kapcsolatban, olyan mechanizmusra, amely minden tagállamra érvényes, és olyan mechanizmusra, tanácsra, amely mérhető, világos kritériumokat tartalmaz a tagállamokra nézve. Emellett át kell gondolni a szankciók rendszerét, nem politikai okokból kell ezeket a szankciókat beindítani, hanem a jogállamiság helyreállítása céljával, amennyiben az sérül. Hölgyeim és uraim, nem fér kétség ahhoz, hogy a az igazolási és együttműködési mechanizmust el kell törölni, egyformán kell bánni a tagállamokkal, az Európai Bizottság egyenlően kell, hogy járjon, e, e, bánjon velük. Egy ilyen mechanizmus létrehozása éppen ezért a jó irányba tett lépés lenne. Szilvi Ivonka. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak pár megjegyzést tennék. Szopinál és az összes többi kollégánál is az a megjegyzésem, hogy köszönöm szépen ezt az előkészített munkát, de a személyes megjegyzésem és benyomásom az az, hogy az elején tartunk most egy hosszas tárgyalási folyamatnak, hiszen az összes olyan téma, ami felvetődött, nagyon komplex, nagyon átfogó, nagyon jogi és nagyon politikai jellegű kérdéseket vetnek föl. És amikor majd egy jelentést akarunk az útjára bocsátani, akkor pontosabban kell kon, konkretizálnunk és pontosítanunk, hogy miről is van szó itt a mechanizmus kapcsán. Mire gondolok? Mondok példát. Meglévő eljárások, intézmények, ügynökségek aránya hogyan társul ahhoz, amit szeretnénk. Tehát valami újat akarunk, valami merőben újat, vagy már meglévő mechanizmust akarunk továbbfejleszteni. Hát ez egy alapvető döntés, amire mindenképpen szükségünk van. Ha megnézem az egyes javaslatokat az új, független intézményekre vonatkozóan, amelyek azért itt papírra vetültek, akkor számomra ebből az világos, hogy ez még nem dölt el. Pedig erre szükség van erre a döntésre. Aztán azt sem világos, hogy mi a helyzet a szerződés módosítókkal. Egyetétek azzal teljes mértékben, amit eh, Söpfin úr mondod, nem eh, a Lisszaboni szerződés lesz az utolsó, igenis lesznek szerződés módosítások, de a kérdés az, hogy merre akarunk tovább haladni. Úgyhogy nem is annyira a szerződés módosításokról kéne beszélni elsősorban, hanem arról, amit Koelj úr mondott, a hiányzó mechanizmusokról cikk kontextusában ez kéne, hogy legyen a tárgyalásoknak a tárgya. Tehát ezeket a hiányzó mechanizmusokat hogyan tudnánk egy majd később kifejlesztendő mechanizmus révén továbbfejleszteni. Ami pedig az alapjogi kartát is illeti, hát témaként ez már önmagában óriási területet fed le, de ennek hatáját tényleg módosítani akarjuk? Tehát, hogyha az 51-es szikkelyre hivatkoznak, hát persze, ez rendben van, erre lehet hivatkozni, de az alapjogi karta alkalmazása, alkalmazásának hatája az európai intézményekre terjed ki, nem pedig a tagállamokra. A tagállamokra csak akkor, hogyha EU-s jogot alkalmaznak. De hogyha most az alapjogi kartát rá ki akarjuk terjeszteni a tagállamokra is, hát akkor itt rengeteg jogi vonatkozású kérdésre kell számítanunk. Úgyhogy nagyon helyesnek tartom, hogy lesz egy meghallgatás ebben a témában, és el tudjuk mélyíteni itt a tudásunkat, de mindannyiunk szem, mindannyiunkkal szemben sok a kihívás, tehát tényleg fókuszáltan kell haladnunk, és ezeket a kérdéseket körüljárnunk. Köszönöm. Thank you very much, Sylvia Von. Köszönjük szépen. Norriston. Köszönöm szépen. Lunacek asszony mondta azt hiszem, hogy van nagyon sok jó tapasztalat az Európa tanácson belül, és nyolc évig egyébként én voltam a kisebbségi jogok felelőse ezen a területen, és a tapasztalat azt mutatja, hogy ez a fajta mechanizmus nagyon is gyümölcsöző lehet, még akkor is, mert hogy akkor választ tudna adni a tagállami szinten egy csomó kérdésre. Ugye a tagállamok parlamentjei lehetnének itt a lehetséges kapcsok, mert egy közös kultúrát kéne kidolgozni, de ezt csak akkor lehet elérni, hogyha tényleg egymással egyetlen legyünk tárgyalni, és kritikusak is vagyunk egymással szemben. Tehát ha ez a párbeszéd és ez a kritikai, kritikai reflexió is meg lesz, akkor lehet nagyon világosan megfogalmazott kritériumok alapján egy keretet, egy scoreboardot létrehozni. De ez a kritikai reflexió a nemzeti parlamenten belül, illetve azok között, ez nagyon fontos, mert ez nem ez az elvárt politikai kultúra, ez nem magától jön létre. Tehát azt gondolom, hogy a tapasztalat ott van, a, a szerződések egyfajta keretet biztosítanak, az alapjogi ügynökség is hozzától járulni az egészhez, például a monitorozás révén. Tehát vannak jó lehetőségek, de itt nagyon másról van szó, mert most más az elvárás, mert nem büntetni akarunk valakit egy-egy tagállam esetében, hanem az összes tagállamot be akarjuk vonni ebbe a reflexióba. És hogyha egyet tudnának ezzel érteni a tagállamok, akkor a tanács is fölfogná, hogy itt egy pozitív folyamatról van szó, nem negatív. Nem negatív folyamatról, és szerintem nem is lesznek EU ellenes hangok, amiket kivált mindez. Gyurek úr kap szót végezetül. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes vitát hallottunk és lehet, hogy még évekig beszélhetnénk itt az alapjogokról, de fókuszáljunk, koncentráljunk a következményekre, amelyeket kiváltunk majd ezzel a vitával. Tehát mindenképpen reflektálnunk kell arra, hogy most mi a helyzet. A hetes cikk a Maastrichti szerződés, majd a Lisszaboni szerződés hetes cikkeire vonatkozóan fel kell tennünk a kérdést, hogy egyáltalán miért született az a döntés, hogy az egyetlen intézmény, amely a kettes cikkben foglaltakat vizsgálhatja, az a tanács. A parlament közé, vagy talán inkább azt kéne mondanom, hogy kormány közé megoldást kell választani annak idején úgy döntöttünk, hogy egy sors közösség vagyunk, mert a különbségek ellenére mégiscsak egy közösségnek érezzük magunkat. Miközben persze tudatában vagyunk az egymás közötti különbségekre. Hogyha körbenézünk itt a termen, akkor is az lehet a benyomásunk, hogy szinte ugyanazt gondoljuk, ugyanúgy. Ha például olyan posztolátumokról van szó, mint például a homoszexuálisok. De a szlovákok vagy a szlová, szlovénok, akik nemrég szavaztak referendumon belül, ők ugyanúgy nyilatkoztak, ugyanaz volt a véleményük, hogyha ilyen jogokról van szó? Ugyanúgy gondolkodtak, mint a mi többségünk? És hogyha másként gondolkodnak, akkor ki fogjuk őket zárni? Tehát, hogyha ezt az eszközt mechanizmusként, nyomásgyakorlási mechanizmusként kell elképzelni, és fogjuk alkalmazni, hát nem vagyok teljesen biztos benne, hogy nem más eredményre jutunk el, mint amit egyébként is szeretnénk elkerülni, ahogy Bruna csak asszony is fogalmazott. Mert lehet, hogy ennek hatására még több kritikát fogalmaznának meg velünk szemben EU-ként, otthon, mint eddig. Ugye a kérdés az, hogy a különbségek dacára, amelyek megosztanak bennünket, még mindig úgy gondoljuk-e, hogy tényleg egy értékeken és közös sorson alapuló közösség vagyunk? Mert ha nem így gondoljuk, akkor előbb-utóbb szét fog esni az EU. Vagy a fellépésnek a lehetőségét vesztegeti el. Elnök, köszönöm. Ugye 22-én lesz a Live AFKO közös meghallgatás, és aztán a dokumentum tervezetet is ott be fogják mutatni, de talán Sophie Infelt még egy pár záró megjegyzést szeretne tenni. Köszönöm, elnök úr. Lenyűgöző ez a vita, meg kell mondanom. Ö, teljesen jogos, még a folyamat elején járunk. De úgy gondolom, hogy fontos volt, hogy ezt elmondjam, azt hiszem, semmi újdonságot nem árulok el, ha azt mondom, hogy én magam nagyon szeretem a jó politikai vitákat, az összeütközéseket. De azt gondolom, hogy a mai vita végül is büszkévé tesz, hogy az Európai Parlament képviselője vagyok, mert bebizonyítja azt, hogy sokkal több minden köt minket össze, mint ami elválaszt, annak ellenére, hogy nyilván vannak köztünk különbségek. Nem akarok minden részletbe belemenni, de Kaufmann asszonynak válaszolva elmondanám, hogy lesz egy csomó konkrét javaslat is. És hogyha a munkadokumentumokat elolvassa, és Carlos javaslom mindenképpen, hogy ezt tegy, tedd meg, tényleg nagyon jó anyagokról van szó, és nagyon könnyen kitűnnek ezekből a munkadokumentumokból a konkrét javaslatok. Lehet, hogy majd választani kell közöttük, mert elképzelhető, hogy ellentmondásosak, bár nem olyan mértékben, ahogy ezt gondolod. És azt javasolnám, hogy lépésről lépésre haladjunk, lehet, hogy vannak olyan dolgok, ahol alapszerződés módosításra van szükség. Igen, ezt javasolhatjuk, de azt tudjuk, hogy nem ma fog ez bekövetkezni. Úgyhogy azt is meg kell vizsgálnunk, hogy ma mire van lehetőség a jelenlegi szerződések adta keretek között. Milyen jogalkotói javaslatot tehetünk. Úgyhogy ami engem illet, én leginkább azt szeretném elérni, hogy legyen egy ilyen éves ciklus, a nemzeti parlamentok, parlamenteken belüli vitával, nyilvános vitával, mert gyakorlatilag itt alakítjuk közös értékeinket, nem szavakkal, papíron, alapszerződésekkel, hanem a nyilvános közös vitákban, és így alakul ki az állampolgárok közössége. Végezetül, és válaszolva Carlos Coelho-nak is, azt szeretném még elmondani, hogy sok mindent hallottunk arról, hogy a jogállomiság kultúráját hozzuk létre alapvető jogokkal, demokráciával. Ez nyilvános vita, közös értékek kialakítása, de nyilván ide tartoznak a szankciók is. Azonban a szankciók nem valami kívülről ránk erőltetett dolgok, hanem logikai, logikus következményei egy folyamatnak amennyiben mindannyian egyetértünk bizonyos értékekben, és hogyha a család egy tagja nem tartja tiszteletbe ezeket, akkor e- ezek e, mindenképpen olyan eszközök lesznek, amelyet mindenki elfogad. A hetes cikk külső dolog, és érdekes volt hallgatni Úrikét, amikor azt mondta, hogy tulajdonképpen az EU-t ez közös ellenségké teszi, egységesítve azokat a tagállamokat, akik egyébként gyűlölik egymást, na jó, talán ez egy kicsit túlzás, de nem ez volt az elképzelésünk. Az EU-nak nem külső ellenségnek kell lennie, az EU mi vagyunk. És ezért fontos a folyamat, az értékek alakítása nyilván nem állásfoglalás megszavazásával történik, hanem állandó folyamat. Például Jurekulat is meg tudom nyugtatni, lehet, hogy egy csomó mindenben nem értünk egyet. Ön és én mindenben nem ugyanazokat az értékeket képviseljük, mert ez igaz minden egyes országban, az ön hazájában, az enyémben, minden közösségben. Az értékek közös képviselete azt jelenti, hogy a többség ért velük egyet, nem föltétlenül mindenki. Tehát egy közösségnek kell megállapítania, hogy mik az értékei, amiket képvisel. Ez a fontos. Nagyon köszönöm mindenkinek a hozzájárulását, a hozzászólását, és megpróbálom mindezt egyetlen egy dokumentumban összefoglalni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Egyetértek, nagyon intelligens volt a vita, még hogyha nem volt mindenki egyetértő, mikor hozzászólt és nagyon fontos a munka dokumentumok elolvasása. Köszönöm szépen! Ezzel a 26-os pontra térünk át. A LIBE bizottság eseti küldöttsége Pekingbe, Kínába 2015. november 2-a, 6-a között. E, ennek elnök asszonya Gál Kinga volt. Nem tudom, ott kíván maradni a helyén, vagy idejön. Tehát Gál Kinga képviselő asszony volt az elnöke, és beszámol nekünk erről a misszióról. Egy, egy pillanat, Kinga. Kedves kollégák, hogyha elkívánják hagyni a termet ezen napi rendi pontot követően, akkor csendben tegyék, és tegyék meg. Most menjen neki. Kinga, parancsoljon. Thank you, Chairman. Uh, well, uh... Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Ahogy a misszió jelentés tervezett, ha jól tudom, rendelkezésére áll a képviselőknek, úgyhogy nem akarok a részletekbe bocsátkozni, hiszen minden részletesen leírása került, kivesézése került a jelentéstervezetben. Viszont amit itt meg szeretnék röviden említeni, és amit tudniuk kell, a következő bizottságunkat a Nemzeti Népi Kongresszus hívta meg november 2-a és 6-a között Pekingbe. A cél a tárgyalások során a kínai hatóságokkal az volt, hogy új pszichoaktív anyagokról beszéljünk, amelyeket Kínában gyártanak. Kínából származtak, az emberkereskedelem, a gyermekpornográfia céljára felhasználva, és ezért több területen javasoltunk igazságúgyi együttműködést, ez több területen is érinti a libét. A kibér biztonság, az elnök félbeszakítja az előadót. Kedves kollégák, hogyha beszélgetni szeretnének, menjenek ki, mert próbálunk egy jelentésről beszélni. Tehát kiberbiztonság, kiber bűnözés, személyes adatvédelem, ez szinte minden ülésen felvetődött, mint téma. Ezen kívül megvitattuk a közelmúltban elfogadott törvényt a nemzetbiztonságról. Nagyon érdekes eladást hallottunk, ami hasznos volt rendkívüli módon az EU nagykövet részéről, itt már Schweizgud teljes képet alkotott a helyzetről, és már a kezdet-kezdetén világosá vált, hogy nyitott olyan kérdésekkel szemben, ahol érintettek a kínai hatóságok is, közösek az érdekek, ezek főleg azok a területek, amelyek a kábítószerek, elleni harc, nemzetközi bűncselekmények, bűnözés elleni harc. Hosszú tárgyalásokat, kimerítő tárgyalásokat folytattunk, például Willowé úrral, aki a kibér űr felelőse, különböző biztonsági kérdésekről, a nemzetbiztonsági törvényről, a személyi adatvédelemről. A kongresszus két állandó bizottságának képviselőivel is találkoztunk, igen, magas szintű tárgyalásokra került sor. Hosszasan tárgyaltunk a közbiztonsági minisztérium kábítószer felelősével. A narkotikumok, pszichotropikus anyagokkal kapcsolatos törvény elfogadását illetően ez a törvény talán segít egy kicsit a problematikus területeken Kínával ebben a témában. a nagyvállalati ö, politikáról is hallottunk előadást egy alelnöktől. Aztán a kongresszus belügyi bizottságával is tárgyaltunk olyan kérdésekről, amelyek őket érintik. Ez kicsit eltér a mi helyzetünktől. Évente, negyedévenként ülnek össze, sokkal nagyobb a bizottságuk, de a kábítószerek területén hoznak jogszabályokat, illetve olyan témákban, amelyek hasonlóak azokhoz, amelyekkel a LIBE foglalkozik. Aztán voltak olyan kollégák, akik további tárgyalásokat folytattak emberjogi harcosokkal, újságírókkal, akikkel eszmecserét folytattuk, emberi jogokról, sajtó és véleményszabadságról, szólásszabadságról. De ahogy már említettem, minden részletesen megtalálható a jelentéstervezetben, rendkívül érdekes tárgyalásokat folytattunk, kimerítő tárgyalásokat, láttuk, hogy bizonyos kérdéseket másképp közelítenek meg. És mindig az volt a kiinduló pont, hogy a nemzeti érdeknek kell elsőnek lennie. Azt hiszem, hogy konkrétan kell eljárnunk, konkrét területeken elkezdeni az együttműködést, így javíthatunk kapcsolatainkon. És köszönetet kell mondani a delegáció tagjainak. Nagyon jó volt a hangulat, és tényleg nagyon aktív tagok vettek részt a delegációban. Sok kérdés hangzott el, és azt hiszem, hogy nagyon jó benyomást keltettünk, ami a szakbizottságunkat illeti. Köszönetet kell mondanom a különböző frakciók tanácsadóinak is, elsősorban a titkárságnak, Piteri Dekosric úrnak, Urlike Lémennek, tényleg kiváló munkát végeztek, úgyhogy fáradtan, kimerülten jöttünk vissza, de azt gondolom nagyon érdekes és hasznos volt ezt az új megközelítést is megtapasztalni. Köszönöm. Köszönjük Kingernek ezt az átfogó jelentést. Van-e valaki képviselő, aki szeretne ezt hozzászólni? Anna. Szeretném én is megköszönni Kingának eh, azt, hogy ilyen jól vezette ezt a delegációt. Nagyon intenzív eh, munkát eh, végeztünk, és én is szeretném aláhúzni, csatlakozva ahhoz, és építve arra, amit Kinga most elmondott, hogy több figyelmet kell a kínaiakkal való párbeszédnek szentelni, ugyanis nyitottak arra, ahogy ezt eh, ez a meghívás is eh, mutatja. De ez egy hosszú távú feladat, mert eh, a körülmények teljesen mások. És én annak idején sok időt szántam az adatvédelemre az amerikaiakkal, és akkor is ignoráltuk azt, ami Kínában történik, és a Huawei kínai cég ugye már szerződéseket kap. A Huawei cég már is kormányzati megbízásokat kap, és ugye az ő adatvédelmi tervényeik azt követelik meg, hogy az összes adatot Kínába továbbítsák és ott tárolják. A Huawei az azt jelenti, hogy Kína jó módú, és hát ez is elég sokat elárul arról, hogy mit is gondolnak. Tehát ott van a védelmen kívül az a nagyobb kiberbiztonsági tétel is, hogy az a biztonságunk része. És meg kéne nézni ezt a Huawei szerződéseket, hogy milyen szerződések vannak, illetve ezeknek mi az adatvédelmi és kiberbiztonsági következménye különös tekintettel a stratégiai területekre, a kritikai infrastruktúra, kritikus infrastruktúrára. Azt gondolom, hogy ezzel nem foglalkoztunk eleget. Aztán a gyógyszerkérdés, amiről szintén szó esett. Drog kérdés, bocsánat, az új pszichoaktív anyagok, eh, amelyek eh, eh, furcsák szintén, mert Kínában azt mondták, hogy minket ez nem érint, hát persze tőlünk rendelik meg az interneten, van ilyesmi, de hát ez a ti ügyetek, fiúk, lányok. És ehhez komolyabban együtt kell működni a kínaiakkal, hogy ezt megoldjuk. Mónika. Nagyon rövid leszek. Én is szeretnék Gál Kingának köszönetet mondani a kiváló irányítért irányításért és a támogatásért. Nagyon érdekfeszítő volt ez a, az utazás Kínába. Teljesen tele volt a naptárunk, de sikeresen abszolváltuk az összes feladatot. Feltűnik azért, hogy sokszor foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy az USA-val kapcsolatosan kritikai megjegyzéseket teszünk-e bizonyos trendekre vonatkozóan, hogy például a Huawei-jel kapcsolatban, az internet és a kommunikációs technológia kapcsán milyen kapcsolódási pontok lehetnek, vagy magatartási formákat is láthattunk, és, és, és figyeljük azt, hogy a kínai gazdaság fejlődése milyen hatással lesz ránk, mindez milyen trendeket vetít elő Európa vonatkozásában, milyen szövetségesekre számíthatunk, akikkel nagyjából azért az értékeket hasonlóan tiszteljük és tartjuk tiszteletben. És azt kell mondanom, hogy összességében az elmúlt években megerősödtem abban a hitemben, hogy itt szövetségeseket kell találnunk, és egyre több támogatóra, miközben most nagyon úgy tűnik, hogy egyre eh, inkább kisebbségbe szorulnak azok, akiket tényleg együtt tudnánk működni. Számomra különösen fontos annak a benyomásnak az elmondása, hogy eh, Kínában van egy újra orientálódás, és Kína erősségét illetően, illetve hát például az új pszichoaktív anyagoknak a nem használata az ő olvasatukban más, mint, mint a miénkben, de a problémának a kezelésében még hogyha bizonyos területeken elutasítóak is, vagy nem együttműködőek, igenis együttműködnének velünk. Ennek a felismerése volt számomra nagyon, nagyon érdekes. A terrorizmus témájában azért érződik, hogy azért ők is egy kicsit nyugtalanok, az ország déli részén ott is vannak etnikai, illetve vallási alapú konfliktusok, és hát óriási országról lévén szó, ez persze, hogy nyugtalanságot vált ki. És ezeknek a konfliktus forrásoknak az elcsitítása kicsit másként működik az ő elképzelésük szerint, mint az európaiak ezt szeretnék, de a terrorizmus visszaszorítása mind alapelv, az mindenképpen egy olyan alapelv, amelyben osztozunk. Mindenképpen foglalkoznunk kell Kínával, ismereteinkkel, hogy legyenek arról, hogy hogyan gondolkodik Kína, mert ez minket is befolyásol, és nagyon nagy hatással van ránk is. Köszönöm. Much, and, uh, thank you again to Kinga. Köszönöm, és még egyszer köszönöm Kingának azt, hogy vezette ezt a delegációt, és jelentett nekünk. Kollégák, megyünk tovább, 27-es napirendi pont következik. Matthias Rüte főigazgató előadása következik. Matthias, nem tudom, ide akarsz-e ülni. Amíg átjön a főigazgató úr, az Európai Unió egy megállapodást kötött Törökországgal. A főigazgató úrat meghívtuk, elfogadta a meghívást a bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy minden toloncegyezményről beszámol az Európai Parlamentnek hat havonta, eh, illetve annak végrehajtásáról, azoknak végrehajtásáról eh, különös tekintettel a Joint Readmission Committee eh, munkáira. Ezek monitorozzák és teszik lehetővé a megállapodások végrehajtását. Ezek a közös toloncbizottságok, tehát felálltak Törökországgal a legutóbbi találkozóra január 19-én került sor, mint ahogy önök is tudják. A Tolonc Egyezmény Törökországgal október 1-én lépett hatályba 2014-ben, és a, a hatályba lépés után három évvel fog hatályba lépni a harmadik országok állampolgárokra vonatkozó rész. Októberben bocsánat, novemberben, amikor csúcsot tartott az EU és Törökország, akkor megállapodtak abban, hogy előre hozzák, nem tudom, tudják-e ezt a kronológiát követni, de előre hozzák az eredetileg 2017. október 1-i hatályba lépést 2016. június 1-ére. Ezen okból kifolyólag a bizottság egy javaslatot tett a bizottságnak egy határozat meghozatalára, amelyek révén, amely révén végrehajtható lenne a megállapodás ettől a naptól kezdve. Köszönjük Rújte úrnak, hogy itt van, és mindig rendelkezésünkre áll, tényleg nagyon fontos témáról van szó. Köszönjük, Matthias, hogy eljött, és meg is adom a szót. Thank you very much, uh, Chairman. And, uh... Köszönöm, kedves Claude, és tisztelt képviselők nagy megtiszteltetés, eh, hogy itt lehetek. Remélem, hogy eh, eh, nem róják fel nekem, hogy gyakrabban járok erre, mint amiben megállapodtunk. Legutóbb novemberben jártam itt. Megpróbálok tehát tájékoztatást adni arról, hogy hogyan is állnak a toloncegyezmények, a visszaküldés politikája és így általában, és és ezt követően beszámolnék a, a Pakisztánnal és a Törökországgal tartott toloncbizottsági megállapodásról, illetve ülésről. Önök is tudják, hogy a migráció fenntartható kezelését szeretnénk elérni, és egyfelől biztosítani a nemzetközi védelmet azoknak, akik jogosultak a nemzeti, a, a politikai, illetve nemzetközi védelemre, azok megkapják azt, akik viszont nem jogosultak rá, azokat visszaküldjük. Önök is ismerik a számokat. A visszaküldésről szóló határozatoknak mindössze 40 százalékát hajtják végre a tagállamok és akkor ezek a visszaküldési számadatok tényleg csak illusztráció gyanánt, az Eurostat statisztikák állnak rendelkezésre, 192 ezer toloncolást hajtottak végre 2014-ben, ebből 169 ezer harmadik országba történt, ami azt jelenti, hogy egy részük az Európai Unió egyes tagállamai között zajlik, de összességében mindez csak a 40%-át jelenti a kitoloncolásról szólott határozatoknak, tehát csak ennyit hajtanak végre. A kitoloncolással kapcsolatos erőfeszítéseinket megkettőztük. Vannak olyan országok, amelyeknek van ilyen megállapodása az Európai Unióval, hogyha megnézzük a visszaküldések százalékát azon országokba, amelyekkel van megállapodásunk, akkor jobbak a számok egy sor ország esetében. Legutóbb Törökországról, amikor beszéltünk, az nem sokkal az európai és Európai Unió és török csúcs találkozó után volt. Én 30-án jártam, itt november 30-án, és azóta Törökország tett néhány fontos lépést annak érdekében, hogy a közös cselekvési tervet, amit ott elfogadtunk, végrehajtsuk. Mi pedig egy új fázist nyitottunk a vízumliberalizációs programunkban, megpróbáljuk teljes mértékben végrehajtani az EU és Törökország közti toloncegyezményt, és megpróbáljuk a harmadik országok állampolgárai ügyét is rendezni. A török fél előkészítette a szíriaiak számára a török munkaerőpiac megnyitását, emellett bizonyos vízum kötelezettségeket bevezetett a repülőgépen, vagy, vagy tengeri úton érkező szíriaiakkal kapcsolatban, a szárazföldi határa ez nem vonatkozik, és szintén elkezdtük a szorosabb együttműködést az embercsempészet és illegális bevándorlás kérdésében. Én ma elsősorban arról beszélnék, hogy hogyan áll a Tolonc Egyezmény végrehajtása. Eh, ahogy önök is tudják, 2014-ben lépett hatályba, azóta két eh, Tolonc bizottsági ülést tartottunk, az egyik 2015. júliusában, a másik pedig 2016. január 19-én. Egy sor intézkedést hoztunk, amelynek cél, amelyeknek célja az egyezmény végrehajtásának javítása volt. E, ezekre a megállapodásokra január 19-én került sor. A, a visszafogadási folyamatok időben megtörténő és szabályszerű végrehajtását kívántuk javítani, illetve előkészítettük a harmadik országok állampolgárainak június 1-től érvényes visszatoloncolt hatóságát. Ugye az egyik fontos téma a már létező kétoldalú tolonc megállapodások végrehajtása, ugyanis Romániával van ilyen megállapodása Törökországnak, van ugyanilyen megállapodása Görögországgal is, és vannak olyan rendelkezések, amelyek gyakorlatilag e, Bulgária irányába is visszafogadási kötelezettséget rónak e, Törökországra. Mi elsősorban a görögökkel való megállapodásra koncentráltunk, papíron, hogy fogalmazzak így, amennyiben a memóriám nem csal, a megbeszélések során ugye azt láttuk, hogy a körögök 12 ezer ember visszafogadását kérték Törökországtól, 4 ezeret ebből elfogadtak a törökök, és 50 vagy 60 toloncolás, kitoloncolást hajtottak ténylegesen végre a görög hatóságok. Na most ennek mi az oka? alapvetően a bürokrácia. Mert amikor e, előfordul, hogy túl lassan érkezik meg a válasz, e, és addigra továbbáltak azok, akiket Görögország ki akart utasítani. E, tehát ebben most történt változás, a, a törökök úgy gondolják most, hogy gyakorlatilag ez majd a vizsgája lesz annak, hogy működni fog-e a harmadik országok állampolgárainak visszatoloncolása, ami pedig majd egy vizsgafeladat lesz, mielőtt a vízum liberalizáció bekövetkezhet. Voltak kétoldalú bizottsági találkozások Görögország és Törökország között, mindkét fél meghívta erre az Európai Bizottságot. Volt egy december 21-én, egy másik bizottsági találkozóra a közelmúltban került sor, ahol megállapodás történt az eljárásokról, és most meg kell látnunk, meglátjuk majd, hogy ez a kétoldalú megállapodás, ez ténylegesen hogyan fog működni hiszen eh, ez alapján becsülhetjük meg, hogy mennyire fog működni a június 1-től hatályba lépő harmadik országok állampolgáraira vonatkozó megállapodás. Májusban lesz a következő Brüsszelben eh, a következő eh, visszafogadási vegyes bizottságülés az Ankarában volt az előző, és szeptemberben pedig szintén lesz egy. Ami Pakisztánt illeti, Pakisztán mindig egy fontos kibocsátó ország volt. Hogyha megnézzük a 2015-ös adatokat, akkor azt látjuk, hogy csak Görögországban 20 ezer pakisztáni részről elkövetett hatás, hatásértés, illetve illegális határátlépés történt, és nekünk ezért is fontos az, hogy a visszafogadási megállapodás jól működjön. 2010-ben lépett hatályba a visszafogadási megállapodás, sokáig jól működött, 2014-ig jól működött ez a megállapodás, addig 52%-os volt a visszafogadási arány, ezt hasonlítsák össze a 40%-os átlaggal, de ezt követően drasztikusan romlott az elmúlt hónapokban az együttműködési készség, és az a benyomásunk, hogy Pakisztán gyakorlatilag felfüggesztette a visszafogadások végrehajtását, a visszafogadási megállapodás végrehajtását. Avramopoulos biztos ellátogatott Iszlamabadba november 23-án politikai kötelezettségvállalásokat kapott a belügy és a külügyminisztertől is, de sajnálatos módon a Frontex által szervezett repülőjárat, amely vitt vissza embereket, nem mindenkit engedtek leszállni a pakisztániak, hanem vissza kellett őket hozni Aténba. És valóban sokat beszéltek arról, hogy Pakisztán különösen a harmadik országból származó állampolgárok visszafogadását akarja új megfontolás tárgyává tenni. Február másodikai ülés előtt komoly aggodalmaim voltak, ez ugye a Visszafogadási Vegyes Bizottság február másodikai tárgyalása volt Pakisztánnal, a tagállamok egy nagy számú megfigyelőt küldtek erre a találkozóra, de egész jól sikerült ez a találkozó, és ebben a visszafogadási vegyes bizottságban sikerült megállapodnunk nagyon konkrét lépésekről, hogy hogyan lehet végrehajtani a visszafogadási megállapodást, és hogyan lehet konkrét lépéseket tenni például a Görögországból történő kitoloncolások esetében. Nyilván el kell érnünk, hogy ezek ne csak ígéretek maradjanak. A pakisztáni miniszterrel megállapodtunk abban, hogy egy újabb vegyes bizottság ülést tartunk júliusban ez az egyetlen módja annak, hogy eredményt érjünk el, megpróbáljuk a tagállamoktól beszerezni az összes információt, nyomást gyakorlunk, folyamatosan erőltetjük a dolgot, és megpróbálni megállapodni egy folyamatban. Azt is tudják bizonyára, hogy megpróbáljuk összességében is hatékonyabbá tenni a visszafogadási megállapodások végrehajtását, együttműködve a fejlesztési biztossal, a külügyi szolgálattal és más kollégákkal, például a kereskedelmi tárca részéről, illetve a főigazgatóság részéről. És a less for less vagy more for more elvét, a többet többért vagy kevesebbet kevesebbért elvét megvalósítani ahogy ezt már egy sor ország esetében meg is tettük. Ha kapok még egy percet, akkor beszélni tudok. A másik visszafogadási megállapodásról. A keleti partnerség országok, illetve Oroszország, ott elég jól működnek a visszafogadási megállapodások, elég jók a számok, Oroszország 2014-ben 73%-ban vállalta visszafogadásokat, Ukrajna 81%, Moldávia 71%, tehát ezek jelentősen meghaladják az EU visszafogadási eredményeit, tehát a 40%-ot. A tagállamok Grúziával való együttműködést is dicsérik, itt is 40% fölötti az arány, 56%. Grúziával egy hatékony együttműködést sikerült kialakítanunk egy elektronikus platform létrehozásáról. Ezek, ezt felajánljuk a pakisztániaknak is ahol elektronikus rendszerbe lehet a megállapodásokat felvenni. Grúziában van egy olyan platformunk, amely az egyes visszafogadási esetekről szól, azokat kezeli. Azerbajdzsán és Örményország vonatkozásában a megállapodások 2014-ben léptek hatályba. Az első visszafogadási évről azt mondhatom el, hogy lehet jobb is. Nyilván ebben a, vonatkozás, ebben a, vonatkozás, ebben a vonatkozásban kíváncsian várjuk majd a 2015-ös adatokat, és mind a két országgal hamarosan tartunk egy visszafogadási vegyes bizottsági ülést még a nyár előtt nyugat-balkáni országok. A összességében a visszafogadási arányok magasak, Albánia 86%, Bosznia-Hercegovina 65%, Montenegro 53%, Szerbia 79%, eh, Macedónia 43%, ezek 2014-es adatok, mihest megjelennek a 2015-ös adatok, ami márciusra várható, azokat is eh, át fogjuk adni önöknek. 17 visszafogadási megállapodásunk van, vannak négy országgal folyamatban tárgyalások. Sajnos sem Kínával, sem Marokkóval, sem Tunéziával előrelépésről nem tudok beszámolni, sem Algériával ezek a felhatalmazások, a mandátumok más és más időpontban születtek, de megint csak talán a, a more for more, less for less elvvel tudunk elérni előre haladást, illetve meg kell vizsgálni, hogy mely más országokkal látszanak szükségesnek a visszafogadási megállapodások. Ez tehát egy rövid áttekintés volt, elnök úr. Így állnak a dolgok a visszafogadási megállapodások háza táján. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Nagyon fontos ez a jelentés, az is ugyanolyan fontos, hogy a képviselők is visszajelzésekkel éljenek. Köszönöm szépen a nagyon pontos beszámolót. A számokat illetően, amiket meg elővezetett, mindig van egy kis gondom, talán azért is, mert ezek soha nem teljes adatok itt az EU-n belül, és azok, akik bejutottak az EU-ba, hát azoknak a száma sokkal magasabb, mint a hivatalos számok. Úgyhogy mennyivel sikerül majd a tagállamokon belül előrébb jutni, és tényleg áttekintést kapni a teljes számról, legyen szó itt bevándorlókról, vagy másokról, akik bejutottak az EU-ba, mert azért eléggé eltérő adatokról tudunk, attól függően, hogy ki milyen háttérből állítja össze a jelentését. A második dolog. A kitoloncolásokkal kapcsolatban ön nagyon pontosan fogalmazott, és azt mondta, hogy vannak konkrétan regisztrált emberek, ezeknek a számát ismerjük, és, és hogyha ismert az eljárás eredménye, amely alapján vissza kellene őket toloncolni, akkor hirtelen a visszatoloncolás időpontjára eltűnnek ezek a személyek hogy eléggé bizonytalan a helyzet, hogy csak akkor lehet észszerűen tolonc politikát folytatni, hogyha tényleg biztosítható az, hogy az érintett személyek nem tűnnek el. Tehát nem tudom, hogy milyen intézkedéseket lehetne foganatosítani annak érdekében, hogy ne tűnjenek el ezek az emberek, de ezáltal tulajdonképpen a potenciális bűn csapatok, csoportok számára áldozattá válhatnak, akik visszaélve ezzel a bizonytalansági helyzettel, őket is kriminalizálják, és ezzel gyakorlatilag mindenki rosszul járna. Utolsó kérdésem pedig Marokkó és Algéria vonatkozásában. Mennyiben lehet visszavezetni az ön megállapításait arra, hogy esetleg nincs meg az akarat, a szándék ezen országok részéről, vagy egyszerűen nem jó zajlanak a tárgyalások. Ezt ön hogyan értékeli? Elnök, köszönöm. Azt is, hogy ilyen röviden kérdeztél, hagyd kérem a kollégákat is, hogy két percre korlátozódjanak, mert 6.30-kor ugye vége van a, az ülésnek, és a Smartbow delegációval kapcsolatosan is lenne még egy vitapontunk. Szippel asszony, szerintem még az első felszólaló előtt kéne bejelentenie a felszólalási időt, nem a második előtt az elnök reakcióra. Igen, hát hogyha például statuálnak, akkor muszáj. Na, ez nem az én időm rovására hangzott el. Na, az első alapvető megjegyzésem a következő. Ami mindenképpen segítene, hogyha menekültügyi politikáról beszélünk, az az, hogy javítanunk kell a gyakorlatainkon a regisztrációval kapcsolatban. És ez az összes tagállamra igaz, mert itt jócskán van még javítani valónk. A második megjegyzés. Hogyha regisztrált vagy regisztrálatlan emberek eltűnnek. Ismerünk-e adatokat, számokat, hogy ők valóban például embercsempészek áldozataivá válnak, ha csak idézőjelben illegálisan tudnak munkát találni, és ezt miért nem tudjuk ellenőrizni? Mert ez gyakorlatilag, mármint az illegális munka általános problémás, és nem, nem feltétlenül csak a menekültekkel kapcsolatosan merül föl. Aztán itt az elhangzott arányok, százalékos arányok eléggé eltérnek attól, amit mi ismerünk, mert egyrészt ugye beszélhetünk döntésekről, de ezeknek a másik oldalon nagyon lényeges a végrehajtása is. Úgyhogy van-e konkrét tudomásunk arról, hogy hol van a rés a pajzson? Csak arról van szó, hogy eltűnnek az emberek, humanitárius okokra visszavezethető mindez, mert nem tudjuk a tolonc egyezményeket implementálni, végrehajtani, vagy mert a származási országok nem mutatnak hajlandóságot arra, hogy visszafogadják a saját polgáraikat, vagy vannak-e más okok, amelyeket ismerünk. Marokka, Algéria és egyéb országok vonatkozásában, és ezt Monika Holmeyer is gyakorlatilag föltette kérdésként. Tehát a hajlandóság hiányzik-e, vagy a képesség hiányzik-e a politika végrehajtása kapcsán? Ez nagyon érdekelne. Elnök, Gerard. de ah, Préur. Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a főigazgató úrnak a beszámolóért. De volna egy kérdésem ah, a parlamenttől azt kérték, hogy a biztos származási ország listáról uh, nyilatkozzon, és itt Törökország is rajta volt. Olyan országról van szó, ahová vissza lehet küldeni azokat az állampolgárokat, illetve azokat, akiket onnan kiküldtek nyugodtan. De úgy tűnik, hogy ez nem igazán uh, így van. Miért kérték, hogy Törökországot is a listára vegyük? hiszen vannak török állampolgárok, akik az Európai Unió területén kérnek menedékjogot. De nem ez a megfelelő eszköz. Egy közelmúltban kiadott közleményben az áll, hogy Törökország harmadik ország, harmadik ország, nem származási ország, biztos ország, és arra kérik az Európai Uniós országokat, hogy ugyanígy nyilatkozzanak. Ugyanis, abban az esetben, ha biztos harmadik országról van szó, a tagállamok úgy tekinthetik, hogy nem fogadható nemzetközi védelmi kérmény, ha ez az ország biztos harmadik országnak tekintendő a kérvény benyújtója szemszögéből. Akkor miért kérik, hogy nyilatkozzunk a biztos származási országokról, amikor semmi hatása nincs? Most pedig olyan jogi eszközt keresnek, ha jól értelmezem, amely lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy Törökországot biztos harmadik országnak ismerjék el, és gyakorlatilag visszavegyen mindenkit a tagállamok területéről, akiknek nincs joga a menedékjoghoz. Elnézést, de hát a bizottság vagy az ön fejében miért áll egy ilyesmi, egy ilyen jellegű kérés, hogy olyat nyilatkozunk, ami aztán nem megindokolható. Köszönöm. Köszönöm, Spinelli asszony. Köszönöm, tisztelt elnök úr, a szót. Kérdésem a főigazgató úrhoz részben már elhangzott, az előttem szóló kollega fogalmazta meg. Én is szeretném tudni, hogy mi az álláspontja a biztos államok, államok listájáról. Van azonban egy dolog, amit nem értek. Ön úgy beszél, mint hogyha felgyorsulnának ezek a visszafogadások, a visszafogadási megállapodások a törökországi akcióprogram keretén belül. Tehát a kérdésem, ez ugyanakkor ellentétes folyamatot indikál-e Törökország részéről, ami a jogokat és a jogállamoságokat illeti, illetve a jogok tiszteletbe tartását. Röviden szeretném még emlékeztetni az etnikai rendőrségre, Kurdisztánnal szemben, Takorozsávára utalnék Szíriában, ahol megint csak új menekültek, képződtek. Emlékeztetnék, és véleményt kérek azzal kapcsolatban, amit a török miniszterelnök mondott a tárgyalások során, amikor szükség van rá, megnyitjuk az ajtót, a bevándorlók előtt, de így Európát válságos helyzetbe sodorta. Tehát ön azt mondta, hogy problémás a bürokrácia. Én nem hiszem, hogy a bizottságnak a bürokratikus problémákkal csak ezen téma kapcsán kell foglalkoznia, politikai vízióval kell rendelkeznie, és tiszteletbe kell tartani az emberi jogokat. Tehát eh, ezzel kapcsolatban kérdezném. Köszönöm. Köszönöm. Kedves kollégák, most már lezárom a listát. Halaha következő. Thank you, Chairman. Thank you, Mr. Rote. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Rote úr. Ahogy említette, gyakorlatilag a, döntések 40%-ában küldik vissza csak az illetőket mik a legproblémásabb országok a relatív vagy abszolút számok tükrében? Vagy vannak olyan tagállamok, akik sikeresebben fordítanak vissza embereket, mint mások a harmadik országokban? A harmadik országok általában vonakodnak visszavenni embereket, de maguk a tagállamok is tehetnének valamit jobban, hogy a végrehajtási aránya javuljon. Ezen kívül melyek az állítólagos vagy valódi okok, hogy Pakisztán a visszafordítási megállapodásokat nem alkalmazza. Miért nem megy vissza egy csomó ember Bosznia-Hercegovinába, Szerbiába, ö, annak ellenére, hogy megszületett a döntés? Köszönöm szépen, Diaz Libero úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm ö, a tájékoztatást. Rúte úr, Szépel úr és ön is említette Marokkót. Tegnap a spanyol médiákból értesültünk, és ezt követően néhány telefont bonyolítottam le, a következő dolog történt, de hagyd mondjam el előzetesen, hogy támogatom a menekülteket. Azonban a hamis ö, menekültekkel szemben fel akarom venni a harcot, és tulajdonképpen azt olvastuk a spanyol újságokban, hogy egy fiatal, fiatal gazdag marokkóiak Kaszablankába utaznak, felszállnak egy Isztambulba tartó gépre, majd hogy aztán Törökországból idejöjjenek, nem kell nekik vízum. Tehát ha Törökországba érkeznek, akkor hamis szír útlevelet szereznek, majd fizetnek azért, hogy az északi országokba jussanak Európában, például elhangzott Svédország ezzel kapcsolatban. Tízezre aznak a marokkóiaknak így az EU-ba. A török hatóságok tudnak erről. És mi mit tehetünk annak érdekében, hogy ezek a hamis menekültek ne érkezzenek ide így? Köszönöm szépen, Kirkapúr. Köszönöm. The cost of Turkish Airlines to 40 euróért lehet a Turkish Airlines-zal uh, Isztambulba utazni Marokkóba. Csak tájékoztatásképpen. Görögországból 137 ezer visszafogadási kérvény született, ebből csak 13 ezret fogadtak be. Tudom, hogy a bürokrácia óriási teher, de önök szerint, és a görög belügyminisztériumból származnak 2015 áprilisából ezek az adatok. Törökország részéről politikai akaratról is szó van, hogy a visszafogadási kérvényeket ne foganatosítsa? És ha igen, akkor ezt Törökországgal szemben hogyan juttatjuk érvényre? Tavaly Görögországba több mint 700 ezeren jöttek. Ma mm, az idén kevesebb a szíriai, de legalább 600 ezer. Ha 40%-ot követjük, vagy legjobb esetben 50%-ot, ez azt jelenti, hogy 300 ezer embernek ott kell maradnia Görögországban, és itt zárt táborokba kell őket tenni, mert várni kell, hogy visszakerüljenek azon országokba, amelyeket semmiképpen nem tudjuk meggyőzni. Kérdésem, a görög kormánynak azt tanácsoljuk, hogy valamilyen módon hagyják el a görög földet, mert egyszerűen nem tudjuk felvállalni ezt a 300 ezres terhet. Másodszor Pakisztánt és más országokat hogyan tudjuk meggyőzni arról, hogy fogadják el ezt a visszafogadást, azon kívül, hogy könyörgünk nekik. Köszönöm szépen, Wimberg asszony. Tack, herr ordförande, och eh, tack eh, för... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a jelentést is a főigazgató úrtól. Nagyon érdekes volt mindezt hallani. Ugyanis ezek a számok tényleg nagyon nagy érdeklődésre tartanak számot, és nagy érdeklődéssel vettem őket tudomásul, különös tekintettel Görögország és Törögország közötti kapcsolatra. Ugye 2002-ben kezdődött ez a folyamat, és 2015-ig terjedő időszakra valószínűleg kicsit mások a számok, ugye 135 ezer volt a célszám a visszafogadás, de csak 13 ezer százat fogadtak be török részről, miközben a valójában csak 2000 emberről van szó. És ugye, ahogy ön is mondta, a bürokrácia nagyon sok múlik. Na most az a realitás, amit én látok, az a következő. Hogyha Törökországból Görögországba jut elő, jut valaki, akkor a legtöbben nem akarnak ott maradni a migránsok közül, hanem minél hamarabb szeretnének tovább menni, és nem Görögországban akarnak menedékjogot kérni. Úgyhogy nem is értem, hogy hogyan lehet ezt a folyamatot felgyorsítani, hiszen a bevándorlási hullámok csak nőnek napi szinten látjuk ezt. Tehát hogy lehet ennyi kérvényt egyáltalán feldolgozni, és ennyi embert visszafordítani? Ami pedig a kitoloncolást illeti, bizonyítani is kell tudniuk az érintetteknek, hogy Törökországon keresztül utaztak be. Tehát, hogyha valaki eljutott egy e- EU-s országba, akkor az hogyan bizonyítható, hogy valaki Törökországon keresztül utazott? Ha pedig esetlegesen lehet, akkor mások úgy fognak már dönteni, hogy jó, akkor nem Törökországon keresztül utazunk be. Hiszen újra és újra más útvonalat választanak a migránsok. Úgyhogy előre is köszönöm a választ. DEF képviselő. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is szeretnék én is Rölte úrnak köszönetet mondani a sok információért, amit elmondott. Na most Bulgáriára vonatkozóan a következőt tudom mondani. Törökország a szomszédos ország vagyunk, úgyhogy az együttműködés az országa különösen fontos számunkra, annak érdekében, hogy a határvédelmet biztosítani tudjuk, és vissza tudjuk szorítani a migrációs áradat is. A múlt héten kiegészítő ajánlásokat láttunk a migrációs akciótervre vonatkozóan, illetve módosításokat is, és ebben az áll, hogy Törökországnak vissza kellene szorítania ezeket a migrációs áradatokat. A parlament keresztül is kiszivárogtak bizonyos parlamentek, ami szerint el fogják árasztani az Európai Uniót, ha csak nem teljesítik például Görögországnak a követeléseit. Nagyon fontos lenne, hogy Törökországot ne hagyjuk, hogy fenyegesse az EU-t azzal, hogy elárasztja bevándorlákkal, hiszen 3 milliárd eurót ígért Törökországnak pont azért, hogy ezt a folyamatot megállítsuk. Posztasszony. Hát egy ideje hallgatom itt ezt a vitát, és nagyon sokat gondolkodtam mindarról, amit már határozatként meghatároztunk, hogy milyen közös értékeken alapulnak a, alapul a közösségünk, milyen alapjogaink vannak, és milyen emberi jogok érvényesülnek az Európai Uniónak. Tehát nagyon sok erőfeszítést teszünk, hogy egyáltalán eligazodjunk, és kézben tudjuk tartani ezt a helyzetet, de úgy tűnik nekem, hogy magunk számára vindikáljuk itt az emberi jogokat, miközben másoknak nem feltétlenül akarunk ebből adni. Törökország egyre autoriterebb országá válik, nem tartja tiszteletben a kisebbségek jogait, és így tovább. Többször is jártam ott, tehát nagyon jól tudom, hogy milyen sztenderdek érvényesülnek Törökországban, és a nyugati Balkán vonatkozásában is ugyanezt tudom mondani. És utalnék itt a roma kisebbségre Európában, akik közül a legtöbben jöttek ide az EU-ba, és őket is ki akarják toloncolni a nyugat-balkáni térségre. Hát milyen életet várhatnak ott? A munkaerőpiac, gyakorlatilag zárt számukra. Hogyan neveljék fel a gyerekeiket, hogyan biztosíthatnak megélhetést maguknak és a családjaik számára. Tehát a bizottságon belül önök erről hogyan gondolkodnak? Tényleg fenntartható az, hogy az EU is méltóságban maradhat, hogyha visszaküldi az ilyen kisebbségeket a Nyugat-Balkánra? Nagyon fontos kérdéseket hallottunk, mondja az elnök, és nagyon kevés az időnk, úgyhogy kérem, próbáljam meg tényleg nagyon röviden és velősen válaszolni. Igyekszem viszonylag gyorsan válaszolni a kérdésekre, és elnézést kérek, hogyha kicsikét csoportosítottam ezeket a kérdéseket. Először is azt gondolom, hogy mindkét kérdés Zippel asszonytól érkezett, illetve Holmeyer asszonytól is, Marokkó, illetve Algéria vonatkozásában. Hát az a helyzet, hogy Marokkóval tárgyaltunk, de nem nagyon sikeresen. 2002-ben kezdődtük, Algériával még el sem kezdődtek a tárgyalások. És nekem az a benyomásom, hogy újra kell értékelnünk ezt a helyzetet, de ez egy személyes megjegyzés, de tényleg újra kell értékelnünk, hogy hova jutottunk el, mert Marokkó esetében annak a kérdése, hogy a harmadik országok beli mm, polgárokról hogyan is vélekedünk, hát Algériát illetően semmiféle közeledés, illetve hát mozgástér nincsen. Nem is mutatnak érdeklődést gyakorlatilag arra, hogy, hogy itt beszálljanak a tárgyalásokba. Marokkót illetően Diaz de Mirára nézek gyorsan. Igen, tudatában vagyunk ennek a kérdésnek, és a török hatóságok fel is föltettem ezt a kérdést. Kirkopul is beszélt ugye arról, hogy milyen irányon keresztül lehet eljutni Isztambulba milyen útvonalakon. És hát vannak, akik megveszik a szírult útleveleket. És hát irreguláris beérkezők jócskán vannak szép számmal Marokkóból is. Tízezer fölött vannak nagyjából, akik az azonosított marokkóiak lehetnek, tehát ilyen nagyságrendben de vannak, akik egyszerűen elrejtik a nemzetiségüket. És egyébként, hát nyilván a, a screening sem véletlenül történik, az átvilágítás nem véletlenül vizsgáljuk át a dokumentumokat a hotspotokon, illetve hát a nemzetiséget sem. És hát nyomást gyakorlunk Törökországra, annak érdekében, hogy újra bevezesse a vízumkötelezettséget Marokkóval szemben, de jelen pillanatban gyakorlatilag nulla sikerrel tesszük ezt. Ami az összesített számokat illeti, hát azért itt is lássunk tisztán a 40 százalék, az a tolonc döntésekre vonatkozó szám 40%-át jelentik. Tehát vannak, akik nem is hoznak ilyen ö, ö, döntéseket a kitoloncolásról, vannak, akik visszautasítják a meredékjogi eljárásokat és a döntéseket, vannak, akiknek megalapozott oka van erre, önök is említették itt a humanitárius okokat, vannak ugye szabályai a kitoloncolásnak, akkor aztán ott vannak a védelmi megfontolások, az emberi jogi megfontolások, és hát óriási a frusztráció, hogy a nemzetiség alapján kicsi az esély a visszafogadásra, és emiatt sok esetben nem is tűnik úgy, hogy megéri egy-egy ilyen eljárást elindítani. Vannak, akik mesterségesen kozmetikázzák a számokat, de más esetben még egyszer mondom, vannak, akik nem is lépik meg, hogy egyáltalán döntést hozzanak a kitoloncolás ügyében. Remélem, hogy ezzel egy részére válaszoltam Zippel asszony kérdéseire. Önök közül nagyon sokan helyesen írták le a visszatérítési eljárásnak a nehézségeit, és a trükkjeit, hiszen ugye a nemzetiség az elsődleges kérdés, be kell tudni bizonyítani, hogy az a dokumentum, ami a kezében van, az, az egy jó, valós dokumentum, be kell bizonyítani, hogy tényleg beutazott, nem pedig valahol máshol tartózkodott, és hát ezért vannak, ezért kerültek felállításra ezek a tolonc bizottságok. Nagyon egyedi eseteket kell feldolgozni, elbírálni, vannak olyanok, akiket üldöztek, akiket eljárás alá vontak bizonyos bűncselekmények elkötése miatt, és őket emiatt nem akarjuk visszaküldeni. De hogyha hiába veszélyes emberről van szó, hogyha valaki rákérdezett a nemzetiségre, hát akkor erre reagálni kell. Tehát ezek mind olyan aspektusokat, aspektusok, amelyeket figyelembe kell venni a Tolonc bizottságok ülésein. A regisztráció eh, Törökországgal való megállapodásban mindenképpen elsődleges, a hotspotok felállítás, akkor erre mindenképpen, és a hotspotokon való átjutáshoz ez elegendő. De Priornak pedig azt tudom mondani, hogy eh, tud olvasni a sorok között itt a jelentésben. A bizottsági közlemény egy pár nappal ezelőtt látott napvilágot, és ez csak annyit mond ki, hogy a tagállamoknak a harmadik, biztonságos harmadik ország kérdését elő kell venniük. És a Genfi egyezmény ugyan nem teljesen ide tartozik, tehát nem ez, ennek szemüvegén keresztül kell vizsgálni, de ebbe az irányba kellene haladni, amikor a biztonságos harmadik országokat definiáljuk. Ez egyébként mit jelent? Az, hogy valószínűleg jobban tudja, mint én, nem kell akkor menedékjogi eljáráson keresztül ö, valakit visszatéríteni, ennélkül is megléphető ez. A Safe Crunchy esetében rövidebb eljárás keretében is meg lehet hozni a döntést. De meg kell hozni. És az eljáráson végig kell menni, tehát ez a különbség a kettő e, eljárás között. eu szinten nagyon nehéz itt döntést hozni. Egyes tagállamok hoznak egyéb döntést arról, hogy mit minősítenek illetve hogy melyik eljárást választják, de az, hogy mi egy biztonságos ország, ezt EU szinten kell eh, definiálni. Spinelli képviselővel teljes mértékben egyetértek. Az összes tolonc eljárás csak úgy működhet, hogy az emberi jogokat mindvégig tiszteletben kell tartani, ez előfeltétel. Aló, a úrnak azt tudom mondani, ő is elmondta, hogy vannak tagállamok, amelyek jobban teljesítenek, és vannak olyanok is, amelyek harmadik országokkal szemben tudnak jobban teljesíteni. Az elmúlt pár hónapban igyekeztük rávenni a tagállamokat arra, hogy azonosítsák a saját teljesítményeket, és hogy mondjuk az XY országgal szemben miért sikeresebbek, már csak azért is, hogy egyfajta tanulási folyamat induljon el a tagállamok között. Van, amikor régi, gyarmati kapcsolatrendszerre vezethető vissza ez a siker, van, amikor van egyfajta mozgástér, de az is lehet, hogy egyszerűen jobb trükköket ismernek, hogy meggyőzzék egymást az országok. Na most ezeket az elemeket megvizsgáltuk mi is, és figyelembe is kell rájuk lennünk, amikor egy visszafogadási megállapodást kívánunk kötni. Kölkosz úr számokat említett, de szerintem egy nullát tévesztett. 13 ezer beszéltünk, és az internet tényleg nem hazudik, de hogyha a valós ülésekre gondolok vissza, három fordulónk volt, Ugye elviekben, csak hogy Pakisztánra is válaszoljak, hogy mi tudunk specifikusan lépni Pakisztán esetében, az utolsó fordulón megállapodtunk abban, hogy a pakisztáni hakosz, hatosságokat, hogy menjenek elők is Görögországba, témban üljünk össze, vegyenek részt az ülésen, ahol az azonosítás zajlik. Ugyanúgy, ahogy korábban az egy, Nagy-Britanniában ez történt. Ezzel ugye nagyon sokszor magát a személyazonosságot is kétségbe vonják. És hogyha a pakisztáni hatóságok, <coughs> és vagy a görög hatóságok és a Frontex is ö, ö, sikerülne itt a felhalmozott rengeteg anyagot és tisztázatlan kérdést feldolgozni, akkor ez már egy nagy erőre lépés lenne Görögország számára is. Alifúr, hát itt a veszélyeket illetően nem is akarok válaszolni. Törökország is egy harmadik ország. Nyilván figyelnünk kell, hogy mi történik helyben, konkrétan. A számok összességében csökkentek, ami az illegális, irregulárisan az EU-ba bejutó migránsok számát illeti, Görögországon keresztül vagy máshova, de ez egy trend, az utóbbi napok trendje, nem szabad túl értékelnünk, úgyhogy nagyon pontosan nyomon kell követnünk ezeket a számokat, hogy lássuk, hogy tényleg mindez hova vezet. Elnök úr, remélem, hogy hát ha nem is kielégítően, de azért elég sok kérdést megválaszoltam Ugye lesz eh, az intelligens határokról is egy eh, megbeszélésünk, illetve a határvédelmi rendszerekről, aztán a eh, Dublini rendszer reformjáról is meg kell néznünk az információs technológiai eszközöket is, és itt ezzel Holmájer asszonynak is válaszolnék. Ki kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudnánk modernizálni az IKT-s rendszereinket, és az erre vonatkozó szabályi rendszereinket, politikánkat, mert itt is azért vannak hiányosságok. De bízom benne, hogy a következő hetekben ezt is meg tudjuk beszélni. Köszönjük szépen! Köszönöm, nagyon nem szeretem ezeket a vitákat rövidre zárni, mielőtt mindenki elmondja azt, amit akarna, de fontos az, hogy meghallgassuk az aggodalmakat és a problémákat, és azokat megbeszéljük. Köszönöm, hogy itt maradtak a kollégák a tolmácsoktól, kérném, kicsit bocsánatot kérve Diaz de Mera úrtól, hogy csak maradjanak még, tehát röviden, 28-as pont a Libe Bizottság küldöttségének 2015. Eh, június 25 26 egy Finországba tett látogatás az intelligens határőrzet témakörében eh, Diaz de Mérának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm eh, Angelina, Katrin Hübnernek azt, hogy ilyen nagyszerű házigazdáink voltak muy interesante y muy ilustrativo. Ugye június 25-e 20-án jártunk, 26-án jártunk Finnországban. Köszönöm a finn hatóságoknak a fogadtatást. A célunk az volt, hogy megértsük, hogy hogyan működik a rendszer Finnországban. Megnéztünk egy kísérleti projektet egy határrégióban, Helsinki közelében, illetve egy orosz, finn-orosz határon levő átkelőhelyet, és megnéztük a kilépőket, belépőket regisztráló rendszert. Nagyon méltányoltuk a különböző hatóságok együttműködését. Jó volt ezt látni. Az együttműködés az orosz határon is megfelelő volt, amikor a kísérleti projektet éppen végrehajtották. E, jártunk egy e, határőrhajón is, ami egy e, felejthetetlen élmény volt. Jártunk a Helsinki kikötő keleti részén, meglátogattuk a határőrt körülhely ellenőrzőpontját, láttunk érkező kompot, amely hozott kínai utasokat, akik útlevélen léptek be, és láttuk, hogy hogyan lépnek be a kínaiak az intelligens határon, és a végén, ami különösen érdekes volt, a repülőtérem láttuk, hogy hogyan működik a rendszer megint csak. Egy nagyon tanulságos látogatás volt ez, és köszönöm az EU-Lizának, az EU-Liza ügynökségnek, hogy megkönnyítették a munkánkat. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Diaz Dimera úrnak. Elnézést kérek, hogy ennyire végére maradt ez a napirendi pont. Smart Borders Report. Eh, ez kapcsolódik az interges határőrizetről szóló jelentéshez is. Van-e még valaki, aki ehhez hozzá szeretne szólni? Amennyiben nem, akkor megköszönöm Diaz de Merának és a többieknek is, akik részt vettek ebben a delegációban, és különösen azoknak a kollégáknak, akik itt maradtak a legvégéig, valamint a titkársági segítőinknek is, nem tudom, egyéb napi rendi pont, amennyiben nincs, akkor felolvasom a 30-as pontot itt az én jegyzetembe. Következő ülésre 2015. február 29-én kerül sor, és lesz egy közös Juri és Libe ülés amely az igazságszolgáltatás szerepéről és a jogállamiságról eh, szól február 17-én.